Okay, colleagues, we have a long list. Köszönöm, kedves kollégák, egy hosszú szavazólista van előttünk, úgyhogy mielőtt ezzel foglalkoznánk, engedjék meg, hogy üdvözöljem a teremben Csini fordítót, aki meglátogatta a parlamentünket ma, Köszönöm szépen, én magam kívántam mondani. Tudom, mennyire nehéz munka, és nagyon jó munkát végeznek, és a gyakorláshoz sok sikert kívánok. Örülünk, hogy itt van. Néhány bejelenteni valóm is van. Szeretném elmondani hogy a kollégáknak, hogy a szavazás után két másik témánk van, ahol vannak előadóink. Az első a fejlesztési finanszírozási jelentés kérdése, amit a zöldek kértek, a másik az pedig a klíma kérdéssel, ahhoz ugyancsak van a két hivatalos személyiség, a klíma finanszírozása természetesen egy nagyon fontos kérdés. Tehát mindkét témához vannak itt hozzászólóink, előadóink, és remélem, hogy a kollégák itt lesznek ennek a jelentésnek a vitájára és remélem, hogy minden frakció képviselteti magát ezen a, az eseményen. Tegnap megállapodtunk abban, hogy a 16-os témát, a humanitárius csúcs kérdést azt az utolsó helyen szavazzuk. Tehát a 17-es témával kezdünk. Én szeretnék egy tesztet csinálni, úgy tudom, hogy egy valaki nem kapta meg a szavazólistát. Yeah. Are people happy? They, they haven't got their voting list through. Is that the problem? Akkor mindenki megkapta, jó, nagyon jó. Egy néhány percet uh, nyilván tudunk várni még. Mikrofon nélkül tolmácsok nem hallják, elnézést. Esetleg a koordinátorok tudnak segíteni, a néppárti koordinátorok. Okay, well, we have one copy for the... Jó, akkor uh, van most a néppárt számára is egy példányunk, akkor most megcsinálhatjuk a tesztet. Kedves kollégák, kérem, hogy uh, véletlenül nyomjanak meg egy gombot, tehát megnyitom a uh, teszt szavazást. Mindenki vonat, szavazott-e? Huszonegyből 18-an szavaztak, nem 20 szavaztak, jó rendben. Tehát úgy tűnik, hogy a rendszer működik. Köszönöm, kollégák. Akkor néppártnak van listája is, egy list, egy lista, de hát végül is azt nézhetik, vagy bárkinek a listáját nézhetik, de akkor a 17-essel kezdjük. A Betéra asszonynak a jelentése a földközi tenger térségében a uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos holisztikus átfogó megközelítés. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartoz, ö, ellen, ta, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. A kettes módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, most én zavarodtam össze, nem a megfelelő listát nézem, úgyhogy ezt módosítanom kell. Jött, tehát elfogadtuk. Um, we now move to compromise. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító mellette, Tehát 12-es, mert az előző kiesik mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a 12-es módosítóra megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as az egy plusz, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os két részben, első rész az első ukafogyott, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a második részét, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, illetve ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 18-as módosítóra. Lezárom a szavazást. Elutasítva, éppen hogy. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, nem, javítja az elnök 23-as, mellette, tehát 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 24-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es módosító mellette, ellene,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 41-eset ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 41-esre. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Préda úr, elutasítottuk. Elutasítottuk. Jó, egy listából nézik. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es, megnyitom a szavazást a 48-assal, lezárom, tehát 48-as lezárom a szavazást, elutasítva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizik a 49-eset. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás szerintem elutasítottuk, de ellenőrizhetjük. 50-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás nehéz megmondani, ellenőrizni kell, tehát 55-öset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 63-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös módosító mellette, 75-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 75-öset ellenőrizzük, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. küzdözve. 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 78-asat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 81-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk szerintem. 85-ös mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 87-es módosító mellette ellene tartózkodás 87-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. E, egyetemen elutasítottuk 88-as mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 88-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. A koordinátok valószínűleg jobban látják. 89-es mellette ellene tartózkodás e, nem tudom megmondani, úgyhogy ellenőrizzük. 89-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. 90-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 93-as mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 93-asat, megnyitom a szavazást. 93-asról szavazunk, lezárom a szavazást, elutasítva. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 94-eset, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, egyetemen elfogadtuk. És akkor most ö, végszavazást, ö, megnyitom a végszavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, egy ellene és egy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen Betéra asszony a munkáját Következik a 18-as napi rendi pont. Az új közös halászati politika külső dimenziójának alkalmazása célzó közös szabályok, ideértve a halászati megállapodásokat is. Ez egy nagyon rövid, két módosítóról szóló szavazás lesz. Maria Hojbuch az előadó. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellett, ezt részenként. Mellette az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És akkor a vélemény egészéről, és szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva láthatják, hogy nagy többséggel. Köszönjük szépen. Következik egy hosszabb menetű szavazás, 12. napi rendi pont. 2014 év éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Frunzolika úr jelentéséről van itt szó, számos módosítóról szavazunk. Kezdjük a szavazást az egyes kompromisszummal, mellette. Előtte Lola még megkapja a szót. Szeretném kérni a törlését a, a szóbeli módosítókhoz szóló szavazást. Ebben a szakbizottságban még két képviselőnek kell ellenezni a szóbeli módosítók megszavazását. Rendben. Jó, akkor megvan a szükséges számú képviselő, nem szavazunk ezekről. Egyes kompromisszum mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette elnézés, korgálja magát az elnök. a négyes kompromisszumról is szavaznunk kell. Négyes kompromisszum mellette kiszavaz ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tizennégyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizennyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ugrunk a 31-es módosítóhoz, mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 41-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös módosító. Negyvenöt mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 45-ös módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es módosító mellette ellene, igen, ez nagyon jó módosító, e- tehát mellette, 47-es mellett Preda úr itt megnevetetett bennünket, 47-es mellett kiszavaz. Ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de ellenérezzük, mert ahogy hallhattuk Preda úrtól, ez egy nagyon jó módosító. Megnyitom a szavazást a 47-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva pedig lehet, hogy nagyon jó módosító. 48-as módosító mellette ellene elutasítva, Egyértelműen elutasítva. 49-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Következőt visszavonták, 56-osról módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 60-as módosító mellette, ellene tartózkodás azt gondolom elutasítva, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 60-as módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A vélemény egészéről szavazunk, megnyitom elektronikusan a szavazást. Mindenki szavazott? Tehát végső szavazás a véleményről. akkor önt még hozzáteszük az igen szavazatokhoz, vagy valaki itt a gépet használva tud. Rendben, akkor mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva 22 igen szavazattal, a többséggel köszönjük szépen, Davar, hát köszönjük a munkát. Okay, we move to item 20 now, which is the firstly the oral question. Aztán következő napirendi pont, 20-as napirendi pont a vészhelyzetben és elhúzódó válsághelyzetekben levő gyermekek oktatása. Elektronikusan szavazunk a szóbeli módosításról, megnyitom a szavazást. Tehát a szóbeli kérdésről megnyitottam a szavazást, ha mindenki szavazott. Valaki úgy látom még nem szavazott, de most lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig az állásfoglalásról magáról szavazunk. De mielőtt megkezdjük a szavazást, két kis korrekciót szeretnék bejelenteni múlt éjszaka a szavazólistát. Korrigáltak második oldalon 59-es módosító, a válik, hogyha az F kompromisszumot elfogadjuk. Második a tízes módosítót tévesen kétszer is felsoroltok, de csak egyszer szavazunk erről, mikor az ötös oldalon az egyes módosító előtt szavazunk, tehát mindenképpen csak egyszer szavazunk erről, de majd ha zavar van, akkor újra elmondom, hogy hogyan is kell eljárni az ötös oldalom. De akkor most megkezdjük a szavazást a szóbeli kérdés után az elkompromisszummal, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás úgy látom elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es elnézést, korrigálja meg az elnök, 51-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva. Most 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 tartózkodás elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes i kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as részenként első rész, első rész mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene ellenőrizik a második részt, tehát 83-as módosító második részéről megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazat lezárom, a szavazást elfogadva. 84-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as visszavonták, következik a a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. B. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva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 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzik a 31-es második részet, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva visszatűvetkozások, tízes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Felesfoglalás egyszerre szavazunk, most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva nagy többséggel köszönjük szépen a munkáját az árnyék előadóknak és az előadónak. So we now move to um, item 21. Következik a 21. napi rendi pont. A 2010-ben készült ajánlások végrehajtása, környezetvédelmi normák, emberi jogok, vállalati felelősség vállalással kapcsolatban Lola Sánchez az előadó. Megint csak vannak kompromisszumos módosítók. Kezdjük. Egyet A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a B kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Megyünk tovább, C kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás azt hiszem, ezt elutasítottuk. Ellenőrizik a 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Valóban. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 15-ös, 15-ös mozosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást 22-esről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És szavazunk a véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. 14-9 arányban elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. a Következő jelentés, amiről szavazunk, Gregor Gerosalom jelentése a humanitárius világtalálkozóról. 49-es módosítónál van egy változás, visszavonta a beadója ezt a módosítást. Tehát kezdjük a szavazást. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 47-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, azt hiszem elutasítottuk, lezártam a szavazást, elutasítottuk valóban. 48-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 okafogyott, visszavonták. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük az 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 74-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, senki nem így először, tehát még egyszer, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a kettes szóbeli, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 88-as, megnyitom a szavazást. Hm, most már világosabb. Lezárom a szavazást. Igen. Így egyértelmű. Ugye e, nem jól, nem egyszer, vagy megfelelő időben teszik fel a kezüket a képviselők. 92-esben két rész, illetve elnézést javít az elnök, 90-es jön még, 90-es két rész. Már szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tehát 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Százas módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a százast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, igen, egyértelmű az eredmény, elutasítottuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 109-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-esről két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás. Hát inkább ellenőrizzük, ellenőrizzük 117-es első részet mellett, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást igen, egyértelmű elnézést kollégák, de hát sokan később teszik fel a kezüket, elég zavaros. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 128, ez okafogyott, tehát most a preambulumokról szavazunk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a hatos kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Hm, aztán elfogadtuk. Mindenki szavazott. Lezárom a kavazást, igen, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás nem tudom, szocialisták nincs, mellette szavaztak, jó, akkor elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Mellette, ellene, változkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 26-os módosítót, azt hiszem elfogadtuk. megint a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35 mell, illetve nem, elnézést, 36-os, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a hivatkozások jönnek, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A FAM véleményéről szavazunk. Itt rögtön a 11-esre térhetünk rá, tehát 11 fam mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es bekezdés fam mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as bekezdés fam mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megyünk tovább a DROA, Emberi Jogi Albizottság véleménye, hatodik bekezdés, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetedik bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott szavazott. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Többséggel volt néhány tartózkodás. Gratulálunk a raportőnek, és ezzel a szavazás végére is értünk. Nagyon köszönöm. Most megnézzük, hogy itt vannak-e, megérkeztek-e közben a szakértőink. Okay, colleagues, we're going to make a start. We gave our, our guest speaker a little bit of time. Rendben, kollégák, eh, egy kicsit előbb, korábban fejeztük be a szavazást. A tolmács gyakornokaik számára talán ez egy érdekes, bár ők eh, sajnálatos módon nem kapnak eh, fejhallgatót. Esetleg tudunk nekik segíteni, hogy hallhassák a Ja, mégiscsak van nekik fejhallgatójuk, jó, akkor minden rendben. Sok különböző nyelvet hallhatják, talán ez érdekes. Érdekesebb, mint amikor én itten különböző számokat sorolok. Most akkor a 22-es téma következik, és a koordinátorok kérték, hogy tartsunk egy vitát a bizottság jelentéséről, a fejlesztés finanszírozási anyagról, ami az Unió és a tagállamai közötti helyzet áttekintésével szól. Előzetesen az Addis Abebai Fejlesztési Konferencia alkalmával nagyon sokat vitaszt vitatkoztunk itt a eh, szakbizottságban a célokról, megbeszéltünk egyéb aspektusokat is a eh, fejlesztés, eh, finanszírozásban, adózás, mobilizációt és így tovább. Tehát, és számos tapasztalattal rendelkező szakértőket hívtunk meg először is, hogy mi a hát, van a hátterében ennek a jelentésnek, és kollégákat is megkérdeztük, hogy hogyan látják a fejleményeket Addis Abeba óta. Négy hozzászólók van, Chantal Marisi a Defco-tól, Jan Vanderpool, aki a Concord részéről beszél, egy adózás és a magánszektorról van, illetve a, flamand fejlesztési civil szervezet, illetve a Jordától az adózás igazságosságáról és Paul Engberg úr, aki az OECD-nek az eredményekre alapozott döntések elemzésével foglalkozik és különböző szervezetekkel dolgoznak együtt. Tehát nagyon jó nevű panelünk van most itt, és már a Marilis a bizottságtól. Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak bennünket ide a mai napon, hogy megbeszéljük az elszámoltathatósági jelentést. Szerintem nagyon fontos, hogy erről a jelentésről vitát folytatóhatunk. Ahogy Linda mondta, az előbb, talán egy kicsit szólnék arról, hogy tulajdonképpen hogyan is kezdődött ez az egész. Mint tudják, a 2015-ös jelentésnek két aspektusa van. Egyrészt áttekintette azokat a jelentéseket, amit 2002-től végeztünk a fejlesztés finanszírozása területén, és foglalkozott az éves jelentésekkel is, 2014-essel nevezetesen, ami áttekintette az elmúlt 13 évet. Ez egy nagyon jó elemzést adott már önmagában az Addis Ababai ö, csúcs előtt, amely júliusban került megtartásra. A jelentés alapja egy strukturált kérdőív, amit kiküldtünk a tagállamoknak az elmúlt 13 évre vonatkozóan, és egy központi jelentés készült ebből, ami kiterjedt a kereskedelemre, kereskedelmi árucsereforgalmi támogatásokra, klíma, finanszírozás, magánszektor, hazai források mobilizálása, kutatás és egyéb területekre. Tehát egy eléggé átfogó anyagról van szó, és foglalkozott a fejlesztés, fejlődés hatékonyságának kérdéseivel is, illetve a különböző elérendő célokkal a jelentés azt mutatta, hogy a 41 cél közül vagy sikerült 23 esetben megvalósítani, tehát elérni a célokat ütemezés szerint, 9 esetben részben, a többiek esetében pedig különösebben az ODI-re, tehát amik a volumen kapcsolatos célok voltak ott csak részben. Tehát elég jól mutatja ez az anyag, hogy hol is tartunk. Lehetővé teszi, hogy megvilágítsunk olyan területeket is, ahol az Unió jól teljesít, és vannak, ahol kevésbé jól teljesített. Számunkra ez egy olyan beszámoltatottsági eszköz, amit az elmúlt 13 évben használtunk, mert nem volt az ENSZ-nél ilyen hasonló rendszer egészen az Addis Abeba, illetve New Yorki csúcsig. Most ez változni fog, és lesz egy globális monitorozási rendszer, amit ki fognak alakítani. Még nem tudjuk pontosan, hogy ez hogyan fog kinézni, de új megállapodás keretében ez meg lesz, és ez egy változás lesz számunkra is ha megvizsgáljuk magát a 2015-ös jelentést, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon sikesek voltunk a hazai eszközök mobilizálásában és a magán szektor ösztönzésében a fejlődő országokban és azt is láthatjuk, hogy a külföldi közvetlen beruházások az elmúlt 13 évben a közö, közepes jövedelmi országokban jól növekedett. Nem ugyanez a helyzet a kevésbé jó helyzetű országokban, tehát ott még van mit tenni, és sikeres voltunk a finanszírozás területén is, amiről elég gyakran tárgyalunk a PPP finanszírozásban, tehát a köz- és magánfinanszírozás kapcsolatában. Mi vagyunk a legnagyobb ö, hagyományos adományozók, támogatások több mint 50%-át adományozást teljesítünk. Ez azt hiszem, hogy megmutatja, hogy az elmúlt években ugyan ez csökken jelentőségét tekintve, de mégiscsak ennek a, nagyon fontos a fenntartható fejlődés szempontjából. A 0,7-es célt azt ugye nem sikerült elérni, de még mindig úgy, úgy gondoljuk, hogy itt még van mit tenni annak érdekében, hogy ezt elérjük. A, az árcsereforgalom, a kereskedelemmel forgalom kapcsolatos támogatásoknál ott folyamatosan sikerült a célokat teljesíteni. Ugyanez van a klímafinanszírozásban, a technikai segítségnyújtásban mi vagyunk a legnagyobb mm, adománynyújtók, és két milliárd volt ez 2800 óta és kereskedelemre is 11,7 milliárd összeget folyosítottunk 2013 még. Tehát a világ szinten is a lehető legjobban tekintünk. A nyitott piac is benne van ebben a kereskedelemben. A hazautalások is jelentősen átutalások is hamarosan megnövekedtek, meg kellett, megvizsgáltuk azt is, hogy hogyan csökkenthető az utalásoknak a költsége, és tárgyaltunk más erősen iparosodott országokkal is e kérdésben, vizsgáltuk a kutatást, kértük, a, hogy a fejlődő országokból is jobban vegyenek részt a mi fejl- kutatási programainkban, és vezetők vagyunk a fejlesztés hatékonyságban is, mind az átláthatóság, mind pedig a közös programok területén. Ez vonatkozik a tagállamainkra és a bizottságra is. Ha előre tekintünk, akkor úgy gondolom, hogy az uniónak továbbra is feladata, hogy a kötelezettség vállalásait figyelemmel kísérje a finanszírozás területén és az SDG területén is lesz egy olyan rendszer, ami az ENSZ szintjén bevezetésre kerül, és nagyon fontos, hogy arra összpontosítsunk, hogy az ENSZ rendszer az megfeleljen a céloknak. Ezért nagyon fontos, hogy az általunk szerzett tapasztalatokra építhessünk és éves elszámoltatási jelentést kihasználjuk, hogy a lehető leghatékonyabb rendszer sikerüljön kialakítani világszinten is. Úgy gondolom, hogy ezen a területen van szerepünk, és érdemes ezért együtt dolgoznunk, hogy a lehető legjobb rendszer jöjjön létre. És ezt követően majd megnézzük, hogy hogyan tudjuk adaptálni a saját jelentéseinket, hogy az kötelezettségvállalásainknak még jobban meg tudjunk felelni. A finan, fejlesztés finanszírozása és a 2030-as agendát is egyetlen rendszerbe szeretnénk összefogni, úgy, hogy koherens legyen, és amennyire lehet hatékony. Eddig ez is felvetődött, hogy ez egy nagy lehetőség arra is, hogy mindenféle észrevételeiket elmondják, mind a beszámolt, hogy elszámoltathatósági jelentéssel kapcsolatban, mint pedig azzal, hogy hogyan lenne javítható a rendszer a jövőre nézve. Tehát írásos kommentárokat is, amit elküldenek nekünk, szívesen veszünk, vagy keresenek meg, és hogyha szóban elmondják, akkor is állunk rendelkezésre, és nagyon érdekelne bennünket a visszacsatolás. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen azt a bevezetőt. Kedves kollégák, most sokkal több a háttérenek a jelentésnél, mint az elmúlt években volt. A következő hozzászólók Van de Paul úr, aki a Flaman civil szervezetektől érkezett tehát a Concord civil szervezet nevében fog hozzászólni. Rendben, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk, hogy beszélhessünk ebben a szakbizottságban egy ilyen fontos témában. Ez a 11-11-11 egyébként az előző, de franciául beszélő kollégák számára is beszélek, és gondolom, hogy nem fogja őket ez zavarni. Tehát a Concord nevében, ami egy segélyszervezet és a fejlesztés finanszírozási munkacsoportot alkotja, több mint száz civil szervezet van ebben, és a harmadik konferenciát tartottuk meg fejlesztési témában. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, a sok, számos szervezet nevében, amelyeket tömörít ez a szervezet, hogy eh, voltak itten eh, csalódások, voltak olyan szervezek is, amelyek az FFD rövidítést alkozták, tehát ez a eh, Failing to Finance Development, tehát nem sikerült finanszírozni a fejlődést, le kellene változtatni a nevünket. Azt hiszem, hogy ennek megvolt az oka, mert hogyha megnézzük a végeredmény dokumentumot, akkor ez tulajdonképpen egy akcióterv, és nagyon sok olyan elem van, ami a mi szempontunkból gyenge eredményekkel zárult. Sok esetben nem sikerült a kitűzött célokat elérni, és a 2000 20-30-as fejlesztési időszakra, amit New Yorkban fogadtunk el, ez egy új lehetőség lesz. És nem jöttek létre a rendszer szintű reformok, tehát nincsenek új finanszírozási kötelezettségek, főként a a hazai költségvetésekre van szükség, illetve azokkal számol, nem történt meg az adóügyben a globális irányítás vagy kormányzás, vannak erről tárgyalások más konferenciákon is, egészen az utolsó pillanatig. Nincs kötelezettségvállás az üzleti ö, szektornak az elszámoltatása tekintetében, munkaügyben és egyéb esetekben. Nincs kritikus elemzése jelenleg járutsele forgalmi rendszernek, nincsen előre lépés a fejlődő rendszerekben, fejlődés segítő rendszerekben, mint például adósság és egyebek. Tehát egy eléggé kemény értékelés ez. De a Concordnál úgy gondoljuk, hogy azért mégiscsak jó eredmény az, hogy volt egy follow-up fórum, úgy gondoljuk, hogy ez egy alkalom, ami lehetővé teszi, hogy tovább folytassuk ezeket a tárgyalásokat, ezek nem zárultak le, ezt folytathatjuk. Ez egy magas szintű politikai fórum, amely megállapodott abban, hogy ezt a vitát életben tartjuk és folytatjuk. Tehát ezt szerettem volna nagyon röviden elmondani, és biztos vagyok benne, hogy kollégám a Jurodettől ugyancsak ki fogja majd ezt fejteni, de ami az elszámoltathatósági jelentést illeti, talán hat pont van, amelyeket érdemes megemlíteni, mert rendkívül informatívak voltak. Az egyik a belső kutatással kapcsolatos mobilizálás, hogy fontos a a támogatásban segíteni az adóhivatalokat, de amit nem mond ki ez, az az, hogy mit tehetünk Európában annak érdekében, hogy a saját házunk táján is rendet csináljunk, például a vállalati szektor átláthatósága, a különböző botrányok, amelyekről beszéltünk, például a LuxLeaks ügy, és az országjelentések is nagyon fontosak az átláthatóság biztosítása szempontjából, illetve a részvénytulajdonlási kérdésekben és egyebekben, és nem egyértelmű, hogy Európa megfelelő irányba halad. Ezek fontos dolgok, és ezekkel foglalkozni kell. A jelentés megerősíti az imf álláspontját, az, hogy az, ENSZ, az Európa blokkolja ezeket a tanácskozásokat az ENSZ-ben, illetve a különböző mechanizmusokat. Arenas asszony a bizottságtól már említette, hogy a 0,7-es célt nem értük el, a dolgok Norvégiában, Dániában, Svédországban, Északi országban mennek a jelenleg is. Ezek hosszú ideig ők álltak a aggódtak nagyon az ottani fejleményektől, úgy gondoljuk, hogy ezt a ezen túl kell lépni, mert ez az uniónak a szavahihetőségét is aláássa, különösen, hogy nagyon fontos klímatárgyalások előtt állunk és Európának ott is tennie kell a szava hihetőségéért. Majd a kollégáim is kifejtik más kérdést. Ami az forgalmat, kereskedelmet illeti, ezek is fontos kérdések. A a bizottság a bilaterális és a regionális szabadkereskedelmi megállapodásokról, partnerségi megállapodásokról és a az általános preferencia rendszerről tesz említést. Ezek mind különböző területek, de ezek nem teljes mértékben kerülnek kihasználásra, mi véleményünk szerint és nem teljes mértékben segítenek elérni a ö, célokat. Például a legkevésbé ö, fejlett országok ö, esetében vannak bizonyos támogatások, amiket megkapnak, miközben a közepes jövedelmű országok kikerültek ebből, és nem kerülnek olyan mértékben kihasználásra, mint lehetne. A csárucseneforgalmi kérdések nagyon széles körűek, de nagyon fontosak ugyanakkor fejlesztési szempontból, és ezeket gyorsan meg kell vizsgálni, mert vannak kérdések, amiket a kutatók tesznek többek közt fel aztán a klímaváltozással kapcsolatos pénzügyi támogatások, a számok már itt van. 26 milliárd eurót kívánok a következő években erre szállni, de nincsen konzisztens módszertan arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene ezt elosztani a tagállamok között, nincsen nemzetközi módszertana arra vonatkozóan, hogy hivatalos felelősségi támogatás hogyan lehetne a klímaváltozással kapcsolatos küzdelemre fordítani illetve hát ott van ugye az alkalmazkodás és a következmények csökkentésének két különböző ága, 22% megy egyelőre az alkalmazkodás, de szerettük volna, hogyha 50%-a a, a támogatásoknak az alkalmazkodás segítését célozná. Az Európai Unió egyelőre nem rendelkezik olyan menetrenddel, amely növelni a fejlesztési segélyek összegét, pedig ez a tervezhetőséget is nagyban megnövelni, illetve a fejlődő országok esetében az alkalmazkodást, a, az ártalmak csökkentését könnyebbé tenni a klímaváltozás tekintetében, és az elszámoltathatóság szempontjából nagyon fontos az is, hogy a nemzeti cselekvési terveket megvizsgáljuk, és ezeknek a végrehajtását, és a, a nem pénzügyi jelentéstétel ugyanolyan fontos ezzel kapcsolatban, mint a pénzügyi jelentéstétel, ezt teszi átfogóvá. De még ha egy lépéssel tovább megyünk, akkor fontos, hogy megállapítsuk azt, hogyha a jelentéstétel során um, negatív tényezőkre derült fény, akkor hogyan lehet orvosolni azt, hogyha nem megfelelően kerültek elköltésre a támogatások, vagy nem eredményes a támogatások felszállása. Tehát mi a Concord részéről ez, ezzel járultunk hozzá az elszámoltatatossági jelentéshez. Elnök, köszönjük szépen! Most pedig következik tovább Maria Riding az Eurodát képviseletében, aki az adó igazságosság egyik szakértője. Most pedig akkor adókérdésekről fogunk beszélni a jelentéssel kapcsolatban. Mi csak egy fekete-fehér változatot kaptunk, de úgy látom az eredeti eh, jelentés az színes, és a bizottság rangsorát láthatjuk, színekkel jelölve az adóigazságoság területén láthatjuk színekkel jelölve az erősebb és a könnyebb teljesítményeket az EU részre nem a bizottság teljesítményét értékeli ezt, hanem az egyes tagállamoknak a teljesítményen. Köszönöm szépen ezt a kedves meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és valóban fogok szólni az adóval kapcsolatos kérdésekre, de a magánszféra eh, tól származó támogatásokról és a az adóság kérdéséről is kaptam néhány észrevételt a kollégáimtól, ezekről is be fogok számolni. Először is az adózás kérdés. Akik ott voltak Addis Abában a fejlesztési finanszírozással kapcsolatos csúcs találkozón, talán emlékeznek arra, hogy a kulcsfontosságú vita az adózás területén arról szólt, hogy a felöldő országok egyáltalán jogosultak-e arra, hogy az asztalhoz üljenek akkor, amikor adószabályokról, adózási kérdésekről születnek döntések és standardok kerülnek kidolgozásra. És az Európai Parlament számos alkalommal amellett tette le a garast, és a jelentés is megjelenik ez. Erős Lán írta azt a jelentést, amit júliusban fogadott el a plenáris nagy többséggel, amellett, hogy a fejlődő országok is be kell vonni. De hogyan is néz ki a jelenlegi aktuális rendszer? Az OECD, és ehhez néha a G20-ak is csatlakoznak, alapvetően ők maguk tárgyalnak és döntenek arról, hogy globálisan hogyan is kell kinézzenek az adószabályok, az adóstandardok. Ez azt jelenti, hogy több mint száz fejlődő országot be sem vonják ezekbe a döntési folyamatokba, amikor a globális szabályokról és standardokról döntenek. Tehát jó lenne, hogyha a szabályhozók, az OECD és időnként a G20-ak kizárják tulajdonképpen a tárgyalások a döntési folyamatból a szabály követők köré. Az Európai Uniós tagállamai, amelyek demokratikusnak tekintik magukat, hogyan védhetik meg ezt a rendszert, ahol száz országot kizárnak a döntéshozatalból az adózási kérdésekből. Tudjuk, hogy az adózási kérdések a demokrácia, a demokratikus rendszer fontos részét képezik. Addis Abában az Európai Unió ugyanakkor nagyon aktív szerepet játszott abban, hogy a status quo fennmaradjon, ez a rendszer fennmaradjon. És ugyanakkor pedig az ENSZ keretein belül jó lenne, hogyha létrejönne egy globális adózásra foglalkozó szervezet, de ennek felállítását elutasították Adiszabában. Az elszámoltatossági jelentés 31. oldalán a bizottság úgy nyilatkozik, hogy, hogy támogatja a felüldő országok részvételt a nemzetközi adózással foglalkozó krémiumokban, de ugyanakkor az EU éppen, hogy ez akadályozta meg eddig. A bizottság ugyanakkor uh, mégis úgy érve, hogy ez a cél, ez a mégis teljesült, hogy ez a kritérium, a felődő országok ugyanis más fórumokon részt vehetnek a, a tárgyási folyamatokban. Mi mégis úgy gondoljuk, hogy, hogy az Európai Uniónak sürgősen meg kell változtatni álláspontját, hiszen a tény az, hogy ezt a száz felődő országot kizárják az Uh, Nemzetközi szinten nagyon sok fontos eh, fejlemére került sor az ENSZ keretei belül az UNCTAD elveket dolgozott ki a felelős hitelezésről. Végre létrejött egy olyan eljárás, amely a nemzetközi adósság eljárási folyamat, hiszen jelenleg a felelő országok nem is fordulhatnak sehova akkor, hogyha eladósodtak, és nem tudják az adósok szolgáltat teljesíteni. És nagyon fontos volt ez akkor is, amikor az úgymond karvaj tőke alapokat próbálják, vagy velük szemben próbálnak fellépni, amelyek legalábbis elindult ez a folyamat, hogy itt valami történjen, és valahova fordulhassanak a felelő országok. Ezek a kezdeményezések nagy támogatást kaptak az Európai Parlament részéről is, természetesen. Nemrégiben például a fejlesztési e, támogatásokról szóló állásfoglalásban, de az ENSZ és maguk az Európai Uniós tagállamok nem támogatták ezt. Az EU végül el is utasította azt, hogy részt vegyen azokon a tárgyalásokon, ahol ezt a adósság eljárási mechanizmust e, kívánták fektetni. Tehát megint csak a, megint csak meglepetés ér bennünket, a, amikor a 31. oldalon a bizottság úgy nyilatkozik, hogy teljesítette azt a elkötelezettségét, hogy, hogy támogassa a fejlődő országok részvételét, illetve a, és ott van a 11-es kötelezettségvállalás is, amely arra kötelezi az EU-t, hogy a, a karvaj alapok ellen, vagy a keselyű alapok ellen fellépjen, és ez sem valósult meg, holott a bizottság ezt állítja. Tehát eh, itt nagyon nagyok az ellentmondások, de az EU még mindig megváltoztathatná a véleményét, és bekapcsolódna ezekbe a fontos nemzetközi folyamatokba, legalább leülhetne az asztal mellé, és tárgyalhatna a fejlődő országokról ezen fontos kérdésekre. Aztán a magánszféra részéről a finanszírozás szintén napirendre került az Addis Abebai csúcson. Itt is nemzetközi standardokat kívánta kidolgozni a PPP-k számára, de ezt a fejlett országok elutasították, köztük az Európai Unió is elutasította ezt, és az árok menny, ugyanúgy hangzott, hogy elkötelezettek a felek a nyílt és átlátható eszmecsere mellett, amikor iránymutatásokat és dokumentumokat foglalnak el fogadnak el a PPP-kre vonatkozóan, és regionális globális fórumokon kívánják a tapasztalatok cseréjét megvalósítani. Ez állt az Addis Abebai szövegben, de ehhez képest az ENSZ európai gazdasági biztosa vagy kinevezetje elkezdi a PPP-kre vonatkozó irányítások kidolgozását, ez nagyon pozitív, hogy egyáltalán napirendre kerül ez a kérdés, de mégis azt gondolok, hogy nem az ENSZ európai ágában kellene ezt kidolgozni, hanem globális szinten kellene mindenki bevonása ezt megvalósítani. És ott van a blending, a különböző finanszírozás források vegyítése. Itt, mivel hogy sikeres és nem is vitatott ez a fajta megközelítés, itt nagyobb arányt kellene ennek biztosítani. Ugyanakkor a forrás vegyítés kapcsolatban nagyon sok kritika és félelem fogalmazódott meg. A 2015 utáni fejlesztési keret e, azt is meghatározta, hogy az Európai Unió e, a finanszírozás módját szerint határozza meg, hogy ez mennyire eredményes, mennyire átlátható, és, és itt a, a blendingnek is teret kellene hagyni. De ugyanakkor az Európai Unió számvevőszéke maga is aggodalmakat fogalmazott meg a blendinggel kapcsolatban, hiszen a megvizsgált projektek fele esetében a támogatás hozzáadott értéke egyáltalán nem volt egyértelmű, és arról is szó esett, hogy a támogatás nélkül is megvalósultak volna ezek a beruházások, így tehát a hozzáadott érték úgy tűnik, hogy nagyon sok esetben nem valósult meg, és a blending potenciális előnyeit és hasznait eh, nem tudták kihasználni az adott országokba, méghozzá administratív hiányosságok miatt. A 116. oldalig, hogyha végigolvassák ezt a jelentést, akkor láthatják, hogy itt viszont nem jelenik meg a kritika, a blendinget támogatják, de aztán a 195. oldalon ugyanez ebben a jelentésben mégiscsak utalnak a kritikai felvetésekre, eh, azaz, hogy lehet, hogy nincs is hozzáadott értéke a blendingnek, a forrás vegyítésnek. Én úgy gondolom, hogy ezt is figyelembe kellett volna venni, a szemvevőszék jelentése nagyon is fontos, és a bizottságnak ezt szem előtt kellene tartani, hogy milyen ajánlásokat tett a számvevőszék. És aztán az utolsó pont a segély hatékonyságra vonatkozik. A blending, a források vegyítése itt is fontos szempont lehet, akkor, amikor más célok, például a magánvállalatok nyereségoránysága megakadályozná hozzáadott értéket vagy az eredményességet, akkor igenis hasznos lehet, hogyha vegyítik a magánszférából és a közszférából származott támogatást is, ez sokszor a profitot is növelhetné. És hát, hogy a hírekben gyakran hallhatjuk, láthatjuk az utóbbi időben, láthatjuk azt, hogy a fejlődő országoknak nyújtott segélyek, támogatások egy részét most már a menekült válságra kívánják fordítani. Ez azt jelenti, hogy a legszegényebb országok számára kevesebb forrás jut ahhoz, hogy a fejlesztési célok megvalósulhatnak, megvalósulhassanak. Vonatkozik ez az új fenntartható fejlesztési célokra is. Most tehát úgy tűnik, a kevesebb forrásból kell több nemzetközi célt megvalósítani. Köszönjük szépen. Hát ez egy nem túl derülátó elemzés volt, amit hallhattunk, és az utolsó hozzászólónk Engberg Pedersen úr, aki az OECD munkatársa. Így akkor nem csak az EU szempontját láthatjuk, hanem az adományozó közösség egészét áttekintetjük. Engberg Pedersen úr, köszönöm szépen ezt a meghívást, és a lehetőséget, hogy megvitathassuk ezeket a kérdéseket. Ahogy hallhattuk, számos kihívással kell szembenézni a, a nemzetközi együttműködés területén. Valóban fontos, hogy ilyen eszmecserét folytassunk. Szeretnék néhány észrevételt tenni az elszámoltathatóság jelentéssel kapcsolatban. Itt egyáltalán felmerül a kérdés, hogy kiszámoltat el kit, miről és milyen formában tetszett, amit a bizottság képviselője mondott, hogy, hogy, hogy olyan elszámoltatottság jelentésre lenne szükség a jövőben, ahol azt látjuk, hogy az Európai Unió a, a fenntartható fejlesztési célok és az új menetrend kapcsán hogyan teljesít, mert valójában itt kellene saját magunkat is elszámoltatni. Úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus jelentés, ahogy az elnök azt is mondta, nagyon sok hasznos információt tartalmaz. De mi a probléma ezzel? Azon alapul, hogy az elszámolt az egyedi csatornákon, intervenciókon keresztül meg lehet ítélni, tehát le kell menni akár a projektek szintjére, és ahelyett, hogyha a, az eredményeket néznünk, a hatást néznénk globálisan a, a helyszíneken, az érintett országokban azért vannak látható eredmények. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős jelentés. Tehát igaz, hogy 195. oldalig nem jutottam el, mint a kollégák, de már a 14. oldalon nagyon már nagyon komoly engedményt tesz ez a jelentés, hiszen azt mondja, hogy amikor eljárásorientáltak a intervenciók, akkor igenis jól teljesít az Európai Unió, de hogyha eredményorientáltan vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Unió nem túl jól teljesít, és ez egy nagyon őszinte önértékelés, amit itt láthatunk, tehát az eredmények nem stimmelnek, minden alkalommal. Tehát nem lehet ez szó arról, hogy, hogy több az eljárás, az intervenció, e, tehát hogy itt inkább erre koncentrálunk, és ugyanakkor nem vagyunk elég eredménye, eredményesek a klímaváltozás elleni harcban, vagy a szegénység csökkentésében? Éppen ezért nagyon érdekes lesz azt hallani, hogy, hogy a bizottság majd a jövőben milyen elszámoltatottsági jelentést szeretne kidolgozni. A parlament a munkáját végzi, és és munkát is kell, hogy végezze, hogy ezt biztosítsa, garantálja az elszámoltatatosságot. Aztán a második észrevétel az a fe, fejlesztési célokkal kapcsolatos, amelyeket a legmagasabb szinten fogadtunk el. Ugye én úgy gondolom, hogy ezeknek a nagy előnye az, hogy ezek végre eredményorientáltak. Ez egy nagyon kívánatos változás, hiszen itt azt jelöl ki, hogy milyen változásokat kell elérni globális szinten. Tudjuk, hogy 17 ilyen fenntartható fejlesztési cél került megfogalmazásra, és tudjuk, hogy 169 alcélt tartalmaz ez a menetrend, ez nagyon sok. De hogyha egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk ezeket, azt látjuk, hogy tulajdonképpen csak, időzőjelben csak kb. 100 célról van itt szó, azok, azok a célok, amelyek valóban kívánatos eredményeket tartalmaznak. De ezek a kívánatos eredmények valamennyi területét lefedik a 2015 utáni fejlesztési menetrendnek. Úgy gondolom, hogy itt egy nagyon egyértelmű, világos, eredményorientált menetrendünk van, arra vonatkozóan, hogy mit akarunk elérni, milyen kívánatos változatokat szeretnénk elérni ezzel a 169 alcéllal a 2030-as menetrend keretében. Úgy gondolom, ezekre kellene figyelnünk az elszámoltatóság tekintetében is, és a partnerségeink belül is ezekre a, a kimenetelekre, nem annyira az eljárásrendre, az intervenciókra. Az előző hozzászólók is említették ezt. Talán meg kellene változtatni a szemléletet, az eredményre kellene orientálni, nem pedig a, különböző mechanizmusokra, az intervenciók módjára. Magunkkal is párbeszédbe kell lépnünk, illetve a partnereinkkel, illetve a választópolgárainkkal, arra vonatkozóan, hogy milyen lényegi tartalmi változást kíván elérni a politika, milyen kézzelfogható eredményeket. Még akkor is, hogy a 20-30-as menetrend nagyon is univerzális, mégis érdemes megnézni azt, hogy mondjuk a mi országunk hogyan teljesít a segíteni kívánt országokhoz képest, és hogy ugyanazokat a szempontokat alkalmazok-e, vagy sem politikai vitát kell e, indítani a kormányzat, a magánszféra, a civil társadalom között, hogy meglássuk azt, hogy valóban hozzájárulunk-e az elérni kívánt célokhoz. És egy másik változásra is szükség van. A nemzetközi együttműködés a, a területén én is dolgozom, a, ez a terület egy év, évtizedeken keresztül egy politikai narratívát követett, amelynek értelmében elsősorban a szegénység csökkentése állt a középpontban. De hát láthatjuk, hogy nagyon sok más cél is megjelent, ahogy Maria is mondta, egyre több e, probléma merül fel, klímaváltozás, menekült kérdése, adózási kérdések, sok-sok más célkitűzést is be kell illeszteni ebbe a politikai narratívába. Úgy gondolom, hogy a polgárok, a választópolgárok, az Európai Uniós polgárok és a egyáltalán a fejlődő világpolgárai egyre inkább fenntartással nézik, meg látják azt, hogy hogyan is kapcsolódik össze a szegénység csökkentés, a klímaváltozás, és így tovább. Úgy gondolom, hogy az új fejlesztési menetrend, a 20-30-as menetrend lehetőséget biztosít arra, hogy a nemzetközi együttműködések egy új politikai narratívát adjunk, és úgy gondolom, hogy itt fontos szerepet játszana az, hogyha az eredményekre, a célokra koncentrálnánk, és ha, fontos, hogy valódi vitát folytassunk a polgárokkal, és hogy elmondjuk, mit akarunk elérni, miért és hogyan. Végül szeretnék arról szólni, hogy az OECD-n belül mi két dolgot is próbálunk tenni annak érdekében, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. Egyfelől februárban sor kerül majd egy workshopra, remélem néhányan csatlakoznak majd innen is hozzánk, ahol foglalkoznánk azzal, hogy hogyan lehetne a fenntartható fejlesztési célok, a 20-30-as menetrend eredményére, célraira fókuszálni, tehát hogy kis szemléletváltást hogyan lehetne a nemzetközi együttműködésben elérni. Aztán a fenntartható fejlesztés számára mindenféle hivatalos fejlesztési támogatást meg kell adnunk, ez az új szlogen, ez a nem túl szexi szlogen, de ez egy kísérlet arra, hogy azt mondjuk, hogy a hivatalos fejlesztési támogatásnak van értelme az évtizedek során kiderült, hogy ez jól működik, de hát egyetértünk abban, hogy elsősorban szegény országokban szegény embereket kívánunk ezzel támogatni. És új partnerségi eh, keretek között is jól működhet ez a közjövök elosztásának érdekében de ezen kívül többet is tesz a nemzetközi közösség az Európai Unió, hogy a globális kívásokkal e, szemben nézzük, ez pedig a, a totális hivatalos támogatása a fenntartható fejlődésnek ezt a szlogent kaptam. Nézzük meg, hogy az Európai Uniós tagállamok mit tesznek, például a blending területén remélhetőleg jól vegyítik a különböző forrásokat, mit tesznek a PPP-k eh, vonatkozásában mit tesznek azért, hogy az új fenntartható fejlesztési menetrend megvalósul. Mi ugyanis eh, számítunk az unió részvételére, szükség van erre, a nemzetközi fejlesztési segélyezést meg kell erősítenünk, de ez a megfelelő mérésre, értékelésre is szükség van, hogy meglássuk azt, hogy mit tud tenni a hivatalos fejlesztési segélyezés a fenntartható fejlesztési célok eléréséért. ennek a menetrendnek a célja, eredménye azok, amik a közös keretet megteremtik számunkra. Nagyon köszönöm. Milita biztos úr is említette, hogy a bizottság vizsgálja, hogy vajon nem kellene felülvizsgálni a fejlesztési koncepciót tekintettel a 2030-as programra. Megkapták önök is ezt az anyagot, a színes jobb, mert jobban látszanak a táblázatok, jelzik a színek az előre haladást, úgyhogy majd kérünk ebből több példányt. A mérések modelljével kapcsolatban ugyanis már bebizonyosodott, hogy ez elavult, tehát nagyon sok minden felmerült bennem is. Itt van ugye ez az elszámoltathatósági jelentés. Ennek ki a címzetje? A bizottság szeretném megnézni, hogy a tagállamok mit csinálnak, ki akar kit elszámoltatni, talán jó lenne, hogyha jövőben ezt pontosabban tisztában látnánk. Egyrészt ugye valamit mérünk, de másrészt más dolgokat mérünk. És a leglényegesebb dolog az, hogy le vagyunk maradva, tehát mindenképpen vitára van szükség. Az éves jelentés, tehát talán el lehetne tényleg készíteni, minden évben megvizsgálni azokat a kérdéseket, amelyeket az OECD képviselőtől hallottunk, arról, hogy ki kell alakítani új kerek kereteket. betezenül is tudja, hogy itt a szakbizottságban mi arról beszélünk, hogy a fenntartható fejlesztési célokat hogyan tudjuk monitorozni, mérni az elért eredményeket. A raportőrünk volt Pedro Silva úr volt, és ezért először neki adom meg a szót, utána majd következik nek a többiek, Heidi Hautola és a többiek. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony, hogy megkaptam a szót. A következőt szeretném elmondani. Ez a jelentés valóban rendkívül fontos. a fejlesztési célok eléréséhez, ugyanis biztosítani kell a megfelelő forrásokat. A vitához nagyon jó kiinduló pont ez a jelentés, és köszönöm a bizottságnak azt is, hogy képviselteti magát itt a vitánkon. Szeretnék rávilágítani valamire, hogyha figyeltünk arra, amit ma elhangzott a vitában, Nos, Addis Abeba csalódás volt, nem hozott igazán eredményt. Az Európai Parlament jelen volt, és saját szemünkkel láttuk, hogy ugye három fő kérdést határoztak meg a konferencián, de nem születtek új pénzügyi kötelezettségvállalások, nem nőtt a részvétele a fejlődő országoknak, az ilyen nemzetközi adóügyi együttműködésben. És a harmadik fő elem az volt, hogy nem alakítottak ki semmilyen új keretet az államadóságok szerkezet átalakítására vonatkozóan. Tehát Hadiszavévában nem sikerült előrelépni egyik fontos kérdéssel kapcsolatban sem, a három előbb említett kérdéssel kapcsolatban. Ez a jelentés arról is szól, hogy milyen adatokra lenne szükség, de nem fogalmaz meg véleményt vagy értékelést arról, hogy ezek az adatok mit is sugalnak, mire utalnak. Hadd említsek egy szerintem nagyon releváns pontot. Itt van az ODA, az ODA, a hivatalos fejlesztési támogatás. Mit mond erről a jelentés? Azt, hogy ezen a területen kisebb volt az előrelépés, mint más területeken. És itt az előbb azt hallottuk, hogy az EU a 0,7 GDP arányos 0,7-es odát nem tudta teljesíteni. A jelenlegi helyzetben is látnunk kell azt, hogy nem értük el a célt, akkor hogyan beszélünk előre lépésről? Mindenképpen arról van szó, hogy stagnál a támogatás, ami valószínűleg a politikai akarat hiányával magyarázható az EU tagállamok részéről. A jelentésben azt olvashatjuk, hogy 0,41, a GDP 0,41 százaléka átlagban az EU-ban a fejlesztési segélyek aránya, e, és e, a 0,41, e, hát 0,4-ről nőtt, 0,41-re, hát ez stagnálás, ezt nem lehet máshogy értelmezni, és még akkor is, hogyha megnézzük a stratégiai kritériumokat, vagy mm, eltérő módon számítjuk, esetleg eljuthatunk a GDP 044 ig de hát még ez is stagnálás. És mindez mondhatjuk, hogy a nemzetközi válság eredménye. Ezen túlmenően természetesen látjuk, hogy a periféria az országban nagyon sok a probléma, megszorítások miatt sem eh, tudták elérni a 0,7%-os célkitűzést. Eh, de, de ez így nem, nem korrekt, ha ezt mondjuk, eh, hiszen az Európai Unió legnagyobb gazdasága Németország sem érte el, a, nem hogy a 0,7-et, hanem még a 0,41-et sem, mert hogyha a Németország elérte volna a 0,7-et, akkor az EU átlaga is magasabb lenne a 0,41-nél. De hát a legnagyobb, az EU legnagyobb gazdasága, E, amelynek nyilvánvalóan egész más e, méretű a költségvetése, még ez a legnagyobb gazdaság sem érte el a célú kitűzött 0,7%-ot. E, hát valóban szerintem, amikor értékelünk, akkor hát a valóságot egy kicsit kritikusabban kellene látnunk. Az OECD képviselője beszámolt különböző folyamatokról. Hogyha a finanszírozással foglalkozunk, és most eltávolodunk az állami pénzektől, és megnézzük a magánberuházásokat, és azt is, hogy lehetne magántőkét mobilizálni. Ekkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mit értünk a fejlesztés szempontjából hazai erőforrás mobilizáció alatt. Nem mm, csak az adóbevételeket kell vizsgálnunk, amikor hatékonyabbá akarjuk tenni a rendszereket, az adó bevétel az nem mond semmit arról, hogy mennyi forrást fordítottunk fejlesztési célokra, mert lehet, hogy nőnek az adó, adóbevételek, de hát meg kell néznünk, hogy mire költötték a támogatásokat. Tehát itt valóban a kihívás az, hogy az eredményt nézzük egy olyan módszertan segítségével, aminek a segítségével meg tudjuk határozni, hogy a magánberuházások is, és az eredmények mennyiben vannak összhangban a milleniumi fejlesztési célokkal. Ez egy olyan feladat, aminek, amiben, aminek a segítségével, vagy a módszernek a segítségével a pénzügyi fejlesztést tudjuk jobban el is lány következik. Köszönöm az előadást. Kollégámhoz Pedrosz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy ez egy fontos jelentés. Nagyon nagy figyelemmel olvastam. Szeretnék visszatérni néhány dologra, ami ma elhangzott és ezekkel a megalapításokkal én nagyon is egyetértek. Kezdeném az első előadással. Úgy gondolom, nagyon fontos, eh, hogy eh, a e, hazai erőforrás mobilizálása van több hivatkozás is az elszámoltathatóság jelentésben. Itt az országonkénti beszámolókról van szó, ami már nagy előrelépés, ugyanis a parlament júliusban kétszer is a plenáris ülésen, a szavazáson elfogadta az országonkénti beszámoló mechanizmus, hogy ez legyen az legfontosabb mechanizmus az adó elkerülés elleni küzdelemben. Ugye az OECD nyilván erről sokat tudnak, és ezért jó látni azt, hogy ez a vita még mindig zajlik. Egyetértek a hazautalások kapcsolatban elmondottakkal is. Mi pont az előbb szavaztunk a fejlesztés migráció közötti kapcsolatot taglaló jelentésről, és itt ebben a, kontext, ebben a kontextusban a hazautalások is nagyon fontosak, ezeknek a költségét fontos lenne csökkenteni. Még egy fontos dolog. Szeptemberben New Yorkban jártam, nagyon fontos pillanat volt, de valamennyien azt hiszem, akik itt ülünk, ugyanazt érezzük. Még várunk, ugye, hogy mi történik majd márciusban a, a vita az indikátorokról, és eh, annak eldöntése, hogy hogyan tudjuk nyomon követni a jóváhagyott eh, STG-k megvalósulását. Tehát szakértői szinten kell ezt megvalósítani, de azért ez nyilvánvalóan ez egy politikai vita lesz, és ez, ez a lényeg, hogyan tudjuk a minőséget mérni, vagy a korrupciót mérni, hogyan tudjuk mérni, hogy valahol a kormányzás jó, vagy nem annyira jó. Ezek a kulcsfontosságú kérdések. Úgy gondolom, ragaszkodunk el ahhoz, amit a parlament képviselt a múltban is, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament. Amikor feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy hogyan tudunk együttműködni? Most önt idézem. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb rendszert alakítsuk ki. Ehhez hozzátartozik az is, hogy képesek legyünk a parlament és a bizottság szoros kapcsolatokat kiépíteni. És megengedek egy kis viccet meg kell engedni nekünk, hogy mi több célt tudjunk meghatározni, és akkor sokkal gyümölcsözőbb, termékenyebb interakció lehetnek közöttünk. Az indikátorok kapcsán például most van egy ilyen lehetőségünk. Ugyanis a bizottságtól folyamatosan azt kérdezzük, hogy hogy fog ez működni, mi lesz az európai szint, ami lesz a nemzeti szint szerepe, hogyan tud ez a kettő koherens módon együttműködni a monitorozó mechanizmus kapcsán, tehát hogyan tudjuk ellenőrizni az eredményeket, amelyeket elérünk majd a következő években. A Concordos kollega, ha jól emlékszem, Van der Poel, Van der Poel úr, hozzá intéznék egy kérdést. Ahogyan ön mondta az Addis Abebai konferenciáról, ez nincs, nincs hangban az új 2030-as agendával. És Pedro is ezt mondta, politikai akaratra van szükség, és elég kielégítő mennyiségű forrása. Nekünk most van egy nagyon ambiciózus agendánk, de hát hol vannak a források, az, hol vannak a kötelezettségvállalások, ugye 0,7 százalék, és hol van a politikai akarat. Ugye néhány példából kiderült, hogy itt nem a válságra lehet ezt kenni. Én persze olasz vagyok, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mi volt a válság kapcsán a helyzet, de ez nem jó ürügy. Hogyha máshogy gondolkozunk, akkor, akkor látjuk, hogy nem lehet máshogy értelmezni a migrációs válságot is, nem lehet máshogy, mint holisztikusan kezelni ezt a kérdést, és látni kell, hogy a problémák gyökerénél van a, a legnagyobb probléma. Hogyha pénzt vonunk el a fejlesztési segélyek től, hogy most ezekkel próbáljuk segíteni a menekült válság kezelését. Hát ez, ez nem fog lehet, rövid távon lehet, hogy ez valamit segít, de hosszú távon egészen biztosan nem. Köszönöm hogy megemlítették a vita másik fontos részét. Ugye mi azt támogattuk, hogy egy valódi kormányközi testület jöjjön létre, egyenlő partnerek legyenek a fejlődő országok és Hát ez végül nem így lett, és emiatt nagyon csalódott vagyok. De azért van egy adó kezdeményezés, amire nagyon fogunk figyelni, hogy hogy alakul majd, mert ez kis lépést jelent abba az irányba, amelybe szeretnénk mi is haladni. És még egy dolog. Mondott, ami nagyon fontosat, az elszámoltathatóság jelentésben el, szerepel az is, hogy technikai és pénzügyi támogatást kell adni a fejlődő országok hatóságainak. Ez, ez rendben van. De ne feledkezzünk meg arról, hogy 2011-ben az e, oda e, kevesebb, mint 1%-át e, fordították erre. Pascal Szenemant, az OECD-s kollégát, kollégával találkoztam New Yorkban, és ő azt mondta, hogy ez a leghatékonyabb segélyforma, tehát ezt kell növelni, mert ez mindennek az alapja, hogyha a hatóságok jobban be tudják szedni az adókat, hogyha 270 millióval többet tudnának, akkor kiadni vagy költeni a polgáraiknak nyújtott szolgáltatásokra az említett kollega a fejlesztési célokat ismertető jelentés szerzője volt. Igen, itt az oda aránya sokszor felmerül, és az adók beszedés hatékonyságának a javítása a fejlődő országokban, mint szintén nagyon fontos kérdés. De mindenekre szeretném megköszönni a jelentést, ami nagyon sok hasznos információt tartalmaz. De azért van néhány problémám is. Ugyanis hiányolom a dokumentumból az ODA, az ODA hatásának az értékelését. Erre már előttem kollégák is utaltak. Talán majd a válaszban kitérhetnének erre. És kiegészíthetnék az eddig elhangzottakat, hogy segítsék az én megértésemet. Az új 2030-as menetrend, ugye a jövőbeni elszámoltathatóság, értékelés kérdései. Hát ebből a szempontból azt kérdezném, hogy hogyan veszik figyelembe az új indikátorokat, amelyekre még meg kell majd egyezni. Ugye beszéltünk a 17 STG-ről és a 169 AC-ról, de hát az indikátorok a leglényegesebbek, és még nem születtek meg az indikátorok legalábbis hivatalosan, azt hiszem, hogy márciusban fogják ezeket jóvá hagyni, végül is az elkoszok ezt elfogadja, utána kerül majd a közgyűlés elé, stb. stb. Érdekelne, hogy erről mit gondolnak. Az elszámoltathatóság jelentés a jövőben, és mindjárt befejezem, az eh, a 17 estégére eh, fenntartható fejlesztési célra fog eh, fókuszálni, tehát mind a 17 célra, mert ez egy nagyon nagy erőfeszítés. Szeretnék kicsit többet hallani arról, hogy erre hogyan készülnek fel. Nagyon köszönöm szépen, Heidi Hautala és Köszönöm. Az elnök asszony tette fel a legjobb kérdés szerintem, ki a címzetje ennek a jelentésnek, kik a címzetjei. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament mindenképpen el akarja számoltatni a bizottságot és a tagállamokat, ezért fizetjük meg ezt a jelentést, és abban egyetértünk, hogy legalább évente sort kell keríteni erre a rituáléra, hogy megvitatjuk ezt a jelentést, és hát remélhetőleg megkapunk válaszokat a kérdéseinkre. Ez lehetne egy közös eszköz is. Nagyon jó gondolatok hangzottak el arról, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos gondolkodás hogyan fejlődhetne a 2030-ig eh, tartó időszak kontextusában. És az OECD is nagyon fontos platformot hozott létre, eh, amelynek keretei között ezek a gondol, ez a gondolkodás tovább fejlődhet, az új 2030-as keret válhat majd az új narratívává, amit ön is említette, ami túlmutat a szegénység csökkentésén, és megpróbálja integrálni a többi globális kihívást is a munkánkba. Ez ezt nagyon köszönöm, hogy elmondta. De ami az elszámoltathatóságot illeti, a civil szervezetek képviselői részéről nagyon jó kérdések hangzottak el. Miért nem támogatta az EU azt, hogy egy megfelelő ENSZ szintű szervezet foglalkozzon az adó egy igazságossági adóelkerülési kérdésekkel. Ezt a kérdést valóban fel kell tennünk, mert erre eddig még nem volt lehetőségünk. Azután miért utasítja el az EU a nemzetközi PPP-kre vonatkozó sztenderdeket, és miért elégedett meg, elégedett meg ennél sokkal kézzelfoghatatlanabb dolgokkal. Aztán itt van a blending. A források vegyítése jó eszköz is lehet, hogyha például koncesszióból befolyó pénzeket felhasználnak, felhasználják, és ezeknek a meg sokszorosításával, multiplikátor hatással lehetne több programot finanszírozni de azt is olvashatjuk a jelentésben, hogy az oda legkevésbé fejlettebb ország, afrikai országokra jutó aránya nem elég magas, ez nem éri el a 50 százalékos célt, amiben amennyivel akartuk az odát növelni Afrikában. Hát ugye a bizottság itt emlegeti a brandinget, és ezzel szemben ott áll a tény, hogy nem teljesítjük az LDC-kkel kapcsolatos kötelezettségvállalásunkat. Ez pedig szégyen, mert az LDC-k pont azok a, azok a legszegényebb országok, amelyeknek a legnagyobb szükségük lenne a hivatalos fejlesztési támogatási pénzekre, az oda pénzekre. És miután van itt véletlenül több, néhány kan, skandináv kollega is, most csütörtökön Oszlóban a Church Aid szervez egy nagy konferenciát, és ott felteszik azt a kérdést, hogy a skandináv excepcionalizmus végére érünk-e. Azaz, most már látjuk, hogy nem csak Finnország csökkenti az oda költségvetését, majdnem a felére, ez nem csökkentés már, hanem összeomlik az oda támogatás és hát Finnország mm, nem finanszíroz ENSZ szervezeteket, sem csak minimális támogatást fogadni jövő évtől kezdve. Hát úgy tűnik, hogy Norvégia is úgy döntött, hogy a fejlesztési segélyköltségvetés 60%-át fordítja a menekült válság kezelésére. És Dánia sőt Svéd, Svédország is hasonlóan tervez. A két skandináv kollégától szeretném meghallgatni, hogy valóban ez a vég kezdete, a, ugye a korábbi skandináv aktív részvétel itt kezd véget érni, hiszen az ENSZ eh, fejlesztési segélyeinek a felével megegyező mértékű eh, segélyeket folyosítottak korábban a skandináv országok. Eh, úgy gondolom, hogy a bizottságot igenis fel kell kérni arra, hogy ezeket a kérdéseket meg. Köszönöm, és az utolsó leszóló Zeller úr. Köszönöm, elnök asszony. A jelentések kapcsán eh, a legérdekesebb, ugye a fejezetek végén a eh, challenges, a kihívások felsorolása, és ott már tényleg elég eh, tehetetleneknek látjuk magunkat. A, ugye a pokolba vezető út is jó, jó szándékkal van kikövezve. Úgy tűnik, hogy az EU tagállamok és az EU intézmények sok minden jót akarnak, amikor különböző projekteket akarnak eh, finanszírozni, eh, és akkor azt mondjuk, hogy jó ezzel a szegény országokkal szembeni eh, kötelezettségeinknek eleget tettünk, ugye afrikai, ázsiai országoknak, megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, de azt hiszem, hogy ez a politika lassan a végéhez érkezett, és most már ugye a világ is megváltozott. Ha igaz, amit valahol olvastam, hogy 30 évvel ezelőtt a fejlődő országok ma érkező pénzek 70%-a fejlesztési segély volt, lehet, hogy ez akkor elég jelentős pénz volt, de ma ez már csak 7 százalék. Közben persze nagyon megváltoztak a feltételek. És ezen országok közel, közül sok, nem is maga az ország szegény, hanem az, az ott élő emberek. Az államok, régiók tulajdonképpen gazdagok, természeti kincsekben is gazdagok, vagy emberi erőforrásban is gazdagok, ahogy ezt ilyen szépen fogtuk fogalmazni, tehát vannak képzett emberek, de eh, amit azt megkeresnek az emberek, az hova kerül, az hollandol. Ezeknek az országoknak a gazdagságát nem azok élvezik, akik eh, ezekben az országokban élnek. És ezért úgy gondolom, hogy általában is paradigmaváltásra van szükség a gondolkodásunkban is. Itt most már lehet fejlesztési segélyekről beszéljünk, hanem arról, hogy hogyan lehet az, eh, hogyan lehetne elérni azt, hogy fair, tisztességes módon eh, álljunk hozzá ezekhez a kérdésekhez eh, ebben a minden területen össze, egyre inkább összefonódó világ, világban. Hallottunk példákat, és a vitában is elhangzott az, hogy a költségvetések helyzete nem annyira fényes az Európai Unióban, hogy most még más célokra is adjunk, hát egyre nehezebb lesz. És a pénzeket most már máshol keresik. Tegnap olvastam, hogy egy amerikai hedge fund csak azzal, hogy két élelmiszercég fúzionált, 9 milliárd dollár nyereségre tett szert. Az Apple nyeressége 17 milliárd volt egy évvel ezelőtt. Ez körülbelül annyi pénz, amelyet az Európai Unió különböző adóelkerülési modellekkel megtakarított, úgymond. Tehát a pénz máshol van és hogyha most itt 300 millió, itt van előttem ez a jelentés, 300 millióról tárgyalunk, 17-18 ország, és beszélünk arról, hogy hogyan lehetne a gazdagságokat jobban védeni, és van néhány ország, aki nem ennyire gátlásos, és nyugodtan letarolja, letarol mindent, amit csak lehet, a hatalmon levők az intézmények saját maguk is ezt teszik, akiknek pedig az lenne a dolguk, hogy éppen megvédjék a természeti erőforrásokat. Tehát látni kell, hogy a partnerek ott vannak helyben, nekik kell segítenünk, a szegénység, a helyi lakosság szegénység ellen kell legalább valamit tennünk. De most a kihívások máshol keresendők, és hát a fejlesztési politikában legyünk már őszinték, hogyha valahol a nemzeti kormányokban valami jól kiszolgált kollégának kerestünk egy finom kis posztot, akkor fejlesztési miniszter lett belőle és azután a kereskedelem politika, pénzügy politika, más kapcsolódó területek kapcsán azt látom, hogy ezeken a területeken van az igazi kihívás, és nem abban, hogy most hogyan tudunk még néhány pár centet itt össze söpörni, hogy ebből bizonyos projekteket lehessen majd finanszírozni. Tehát az igazi kihívás szerintem teljesen máshol van. Nagyon sok általános felvetést ha és kérdést is hallottunk egybe. Most kérném, hogy a ö, válaszoknál tartsák az időt, mert még van ö, klímafinanszírozási témánk is, és mindjárt el kell kezdenünk. Vizsgálva a táblázatot a végén, egy dolog valami elég sajnálatosnak tűnik, hogy az legkevésbé fejlett országoknak a finanszírozása is csökken. Lehetne külön jelentést találni erre, hogy például segíte a az elegyítés, vagy hogyha például azt mondjuk, hogy az új fejlesztési koncepció, a magánszektor, a jobb adóbeszedés, ez milyen hatással van az LCD, tehát a leg, kevésbé fejlett országokra, vagy például más ázsiai országok, Afrikában, szubszaharai országok, vagy Kínában is nagyon elkeserítőek az eredmények. Tehát fontosan tudnunk kellene, hogy a politikánk mire vezet ezekben az országokban, túl azon a hatáson, amit az OECD is feljelent. Vagy példa, konkrét példát adni, hogy milyen változás történt közepes jövedelmű országoknál, és mi történt ezekben az országokban, mi volt a konkrét hatás, mi az, ami javult ahhoz képest, amit szeretünk volna túl azon, hogy tudjuk, hogy háború, konfliktusok vannak, és így. E, tehát ez csak egy gondolat, hogy arra, hogy hogyan lehetne ezeket a jelentéseket összeállítani. Akkor kezdeném ezzel esetben az OECD-vel, és a bizottságnak hagynám a zárszót. Elnézést, hogy itt korlátozom az időt, de hát kiszfutunk az időből, és bilaterális tárgyalhatnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kitűnő észrevételeket és a kitűnő vitát. Attól tartok, hogy a mutatók, amelyek a fenntartható fejlesztési célokból jönnek ki, akár honnan is nézegetjük, legalább 300 ilyen mutatót találhatunk, és innentől nagyon nehéz lenne tovább lépni. Én arra próbálok koncentrálni, hogy a végcél szempontjából mi történik, ami ugye benne van az agendában. Természetesen szükség van mutatókról, amiket nem biztos, hogy mind a háromszázat tudjuk használni. Szerintem szelektíven kell eljárnunk, hogy valami lényegét tudjunk kihozni, és tudjuk mérni a tényleges változást a terepen. Ez az egyik legfontosabb. Másik dolog volt, hogy jó, hogy megkérdeztük a bizottságot, hogy az elszámoltathatóság az csak a fenntartási 17 célra vonat kell levonatkozom, vagy mindenre, valamennyire. Én remélem, hogy valamennyire, mert ez az egyetlen mód, hogy lássuk azt, hogy a, milyen a tényleges hatás, milyen tényleges változásokat sikerült elérni, mert egyébként csak ö, a folyamatot fogjuk látni. Ö, mivel főigazgató voltam a a Norátnak néhány évvel ezelőtt, és miután Dán származású vagyok, és miután írtam egy anyagot is a konferenciáról, aminek jövő héten lesz, megtart, kerül megtartásra Oszlóban, röviden meg tudom válaszolni. Úgy gondolom, hogy ezek a változások folyamatban vannak az északi országokban. Nem hinném, hogy a skandináv országok kivételesek lettek volna a múltban igen, nagyon magas a hivatalos támogatásoknak a az aránya, de nem képeztek rossz kivételt, tehát jobban aggaszt az, ami Finországban, Dániában történik. Úgy gondolom, hogy Norvégiában a változás politikai szempontból teljesen érthető, Svédország is érthető. A gond vagy a probléma valamennyi ö, fejlesztési segéd, segélybizottságnak az, hogy a, az első éves ö, menekült kiadások elviszik a teljes ODA-t, tehát a hivatalos fejlesztési segélyösszegeket. Tehát nem azért, mert így, azért, hanem gyakorlatilag másra került elköldésre. Nem lenne bölcs, hogyha az ODA-t ezekre a célokra használnánk fel. Hatékonyság szempontból sokkal hatékonyabb, hogyha a fejlődő országokban teszünk valamit, és nem ö, a, itt költjük el. Tehát ezért ez nagyon fontos. Még nagyon sok mindent szeretnék mondani, de hát most nem teszem. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is jó, hogyha vannak mutatások a fenntartható fejlesztési célről, de tartsuk meg a fejlesztési mutatókat, amiket már eddig is használtunk. Az SDG nem fog sokat érni, hogyha nem tudjuk, hogy konkrétan mi történik a finanszírozási rendszerrel, vagy a rendszerben az adóbeszedés támogatása a fejlesztő országban. Az én kérdésem, hogy hogyan, hogyan fog ez történni, mert láttuk a Világbank és az IMF évek óta dolgozik azon és szorgalmazza, hogy legyen fogyasztási adó minden egyes anyára, aki a családjára vesz, legyen, fizessenek áfát és így tó. Tehát a szegények elkezdtek adót fizetni, ezzel szemben a multik, a nagy vállalatok nem és mindazok, akik a tag, az adóbizottságban ülnek, azok tudják, hogy azok az európai országok, amelyek nem igazán akarják megadóztatni a vállalataikat. Ugyanezen tagországok most kormányképviselőket küldenek a fejlődő országokba, hogy az adóhivatalban segítsenek az adóbeszedésben olyan vállalatoktól, amelyeknek a székhelye ö, egyébként a saját országukban van tehát, és a Price House és a Coopers intézi az adóügyeiket. Tehát ezek itt vannak az határaink között, tehát egyre több ilyen lesz. Tehát próbáljunk odafigyelni erre a kezdeményezésre, és ne tételezzük fel, hogy a, szeg, a fejlesztő országoknak az adórendszer fejlesztése önmagában sikert fog hozni, és jó megoldás lesz és végezetül pedig a Dánia és a skandináv országokra vonatkozó ország. Szerintem egy külön skandináv klímának kellene lenni, segíteni a fejlődő országokat, hogy ők is tudjanak saját magukon segíteni. Ez az dolog egy kicsit kezd szétesni, és kezd eltűnni az északi ország, skandináv országokból a ö, fejlődő országokat abban kell segíteni, hogy a, ö, leülhessenek ők is a nemzetközi fórumokon az asztal köré. Ez nem kerül sokba, és másik dolog, ami ö, hogy vannak fejlesztési segélyek, amelyek nem eltűnnek, hanem átcsoportosításra kerülnek, átirányításra. Például a dáni fejlesztéseket a vállalatokra költik a fejlődő országokban, de a dán vállalatok kapják. Miért azokat kell? Egy dán vállalat megjelenése az a lehető legjobb egy fejlődő országnak, vagy itt valamit félreértelmeztünk. Tehát a jövőben oda kell figyelni a fejlődő országokban például a, de nem ez a az kell, hogy a fejlődés vagy fejlesztés középpontjában álljon elő. Köszönöm szépen! Rendben, én is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság tagjainak. Négy rövid pontban foglalnám össze mondani valóban. Először is a, a hazautalások, amit Schlein asszony is említett. Szerintem természetesen volt már erről vita más esetekben is, hogy ezeknek a költségeit csökkenteni kellene, de ez is egy kihívás, mert makroökonomiai szempontból nem teljesen világos, eh, hogy ez hogyan is van. Ezen is el kellene gondolkodni, hogy politikai szempontból ez milyen kihívást jelent, mert a fejlődő országokban ez a fogyasztást szorgalmazza inkább. Tehát hogyan lehetne maximalizálni ezt? A vita azért egy kicsit bonyolultabb, mint egyszerűen eldönteni, hogy a tranzakciós díjat csökkentsük. Második dolog, szeretnék én is arra utalni, amit kollégáim is mondtak, hogy az ODA adóhivatali kapacitások nagyon sok jó dolog elérhető ezen a területen, azonban úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amiben Európa hozzájárulást adhat, hogy segítsen a koherens politikák. Ha a saját házunk táján tegyünk rendet, és az adóügyi kezdeményezés, amit sok európai ország támogat, ezek mind a politikák koherenciára épül, és itt van néhány kulcskérdés, amelyek rendkívül politikus kérdések, de ezekre kellene szerintem koncentrálni. A harmadik pont az északi skandináv kivétele vagy különlegesség, az, a skandináv országok nem kivételek, Belgiumban, más országban, Hollandiában is megtörténik, hogy az ODA-t átcsoportosítják, nem csak azért, hogy menekültek költségeit fedezzék ebből Európában, hanem arra is, hogy exporttámogatást nyújtsanak, amik ugyan legitim politikai célkütőzések valószínűleg, de nem fejlődés szempontjából. Tehát, és végül egy utolsó pont, ez a toszt, ami nem egy igazán jó vagy szexi rövidítés, amivel az OECD dolgozik, vagy az ODE mellett, és szerintem itt is nagyon óvatosnak kell lenni, hogy nehogy ezt felhigítsa az, ODE, az ODA-t, ami egy legitim célkitűzés, hogy más erőfeszítéseket is vegyünk figyelembe. Nem szabad, hogy a pénzeket felhigítsuk, amik szegény országok szegény lakosaihoz mennek, és végül Santál a bizottság részéről. Nem vagyok biztos abban, hogy minden kérdésre tudok reagálni három percben. Ami az elszámoltathatósági jelentést illeti, úgy gondoltuk, vagy úgy éreztük, amikor ez, hogy a Monterey E- jelen, keretében fontosak ezek a jelentések, de nem voltak kellően hatékonyak. Ezért fontosak az elszámoltatások. Az intézmények és a tagállamok közösen kell, hogy ez részt gyerek, és ilyen irányba gyakoroltunk nyomást a tagállamokra is, egyes tagállamokra, hogy rá kényszerítsük őket, hogy üljenek le és beszéljük meg, hogy mit is csinálnak, és a Monterey megállapodás végrehajtása egy kicsit háttérbe szorult. Ezen változás lesz egy elszámoltathatósági rendszer lesz ENSZ szinten, mind az SDG, mind pedig a Addis Abebai Egyezményre vonatkozóan. Azt szeretnénk elérni, hogy ez szervezett módon menjen, és ne két külön irány legyen, hanem ez az egész koherens legyen, és egyben. Úgy gondolom, hogy a mi érték, Addis Abeba és norvégiai és New York értékelése, de eléggé eltérő attól, amit itt hallottunk. Mi nekünk elég pozitív a véleményünk arról, hogy mi volt az eredménye New York és az Addis Abebai munkának. A váltás történt, nem csak a régi észak díli különbségekről beszélünk, hanem az egyetemleges megközelítést látjuk, hogy mindenki mindenért, mindenért felelős, elsősorban minden ország a saját politikájáért, gyakorlatáért, de ez azt is jelenti, hogy amikor az Unióban valamit teszünk az Unión belül, akkor ezzel felelősek vagyunk kifelé is, tehát ez a koherencia politika, tehát itt sokkal fontosabbá válik ez a koherencia a szemléletű megközelítés. Amikor az ODA-t nézzük, és a kötelezettségvállalásokat, akkor igen, szükségünk van az Európai Parlamentre, szükségünk van a nemzeti parlamentekre is, beszélnünk kell egymással és az önök partnereivel is. Nagyon fontos ez, hogy megfelelő nyomást gyakoroljon mindenki a megfelelő irányba. Ezért amikor eh, pedig Norvégiáról és a skandináv országokról beszélünk, akkor eh, valóban volt egy kis eh, csökkenés, például Dánia a 0,7 alá ment, vannak más országok, például Németország, az múlt évben megemelte és egyszer azt is meg kell nézni, hogy a jövőben mi az, ami emelkedni fog, mi az, amit lehet emelni, és nézzük meg ezt egész Európára vetítve. Egy kicsit elfeledkeztünk az adórendszerről, azt tudtuk, hogy az OECD 22-es főigazgatósága igen jó munkát végez, és van egy technikai adóügyi bizottság az ENSZ-ben is, ezt is támogatjuk. Vannak kollégák, akik ott hátul ülnek, és sokkal jobban értik ezeket, sokkal inkább szakértői a témáknak, tehát mind a két az adó kezdeményezéseket is jobban el tudnák me- mesélni, és a mi támogatásunkat, amit az ENSZ-nek adunk, azt is. De ez a lehető legjobb mód, ahogy előre lépünk, így értékeltük a helyzetet. Úgy attól tartok, hogy nagyon sok mindenre nem reagáltam, amit önök felvetettek, csak azt tudom mondani, hogy kérem, térjenek erre vissza, esetleg vannak dolgok, amikre jobban tudunk reagálni, és fontos, meg, fog, meg fogjuk, el fogjuk érni, hogy önök is megkapják a színes változatot, és Mindenképpen erre az új rendszerre kell koncentrálnunk az elkövetkezendő évben, hogy ez megfelelően jöjjön létre, és amit eldöntünk, az ENSZ szintjén kell, hogy ezt létrehozzuk. Elnök, köszönöm szépen, ezt akartuk azt hiszem hallani, most itt egy kicsit itt a kollégák, az adógyi kollégákkal esetleg külön is beszélhetnek, hogyha akarnak. Mert ugye erről állandóan beszélünk, hogy mi történik az OECD-ről, csak nem igazán tudjuk, hogy mi az, ami változik, És köszönöm szépen ezeket a kitűnő áttekintéseket, és akkor ezzel meg is tapsolhatjuk vendégeinket. És akkor most átadom a terepet a klímaváltozási kollégáknak látom, hogy Peter Kegway nem tud távol maradni a fejlődés ügyekkel foglalkozó bizottságtól. Queen asszony, Adolfi, urak, köszönöm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 Please, slow. Hi. Hi. Please sit down. Yeah, we take our seats. We'll, <laughs> we'll take our seats. Sorry to keep our speakers waiting. Um, sajnálom, hogy a hozzászólókat itt egy kicsit megvárakoztattuk, de most rátérünk a következő napi rendi pontra, a Párizsi éghajlatváltozási konferenciájára, um, ami már csak két és fél hét múlva lesz, a Kopenhágai konferencián részt vettem és foglalkoztam a klímaváltozási jogalkotással. Remélem, hogy az öt évvel ezelőtti kopenhágai helyzettől sikerült elmozdulni és előre léptünk. Ott nagyon fontos kérdés volt az is, hogy a, a fejlődő országok számára milyen haszonnal járna egy G7-es klímaváltozási megállapodás. Én mindig is hittem abba, hogy bármilyen politikai kérdésről van szó, a klímaváltozásról is beszélnünk kell. És most üdvözölném Kvina asszont a bizottságtól, a Rinolfi, Ridolfi urat, a DEFCO főigazgatóságtól, Mév McLean-t, a klímaváltozási akcióhálózattól, Tatjana Lambin, a WWF részéről, két olyan civil szervezet, ez a két utóbbi, amelyet nagyon komolyan dolgoznak a klímaváltozás elleni küzdelemben. Mindenki 5 percet fog kapni. Először is már Clean asszony, a klíma félgazgatóságtól kapja meg a szót. Halljuk, hogy ő mit oszt meg velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást erre az eszmecserére. Ezt szeretném kezdeni, hogy elmondom, hogy az ECOFIN tanács a klímaváltozással kapcsolatos finanszírozásra következtetéseket fogadott el. Úgy gondolom, hogy alapvetően jók ezek az elkövetettségek az elkövetkezendő években növelni kívánják a klímaváltozás elleni küzdelemre költendő összegeket az uniós tagállamok részéről 2014-14 egész fél milliárd eurót irányoztunk elő a klímaváltozás elleni küzdelemre, ez komoly növelkedés 2013 hoz képest. 2020-ig 100 milliárdot kellene éves szinten elérni a finanszírozás tekintetében. 2014-ben már 62 milliárdot lassan elérjük, de a 2020-as cél eléréséhez még további lépésekre van szükség. Ez nem lesz könnyű, de ez egy elérhető cél. A párizsi klímaváltozási tárgyalásokról is szó esett. Ugye két és fél hét múlva 2020 utáni menetrendről lesz szó Párizsban. A legsérülékenyebb, legszegényebb országokra kívánunk ott majd koncentrálni elsősorban az alkalmazkodás segítésének növelését. Fontos, hogy a klímának ellenálló beruházásokra kerüljön sor, a megfelelő nemzeti fejlesztési menetrendekre, különböző politikai eszközökre és eh, szabályozói mechanizmusokra van szükség a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ezen kívül pedig a széngazdag beruházásokat is csökkenteni kéne, és meg kell erősíteni a kibocsátás kereskedelmi rendszert. Az EU részéről talán ami a legfontosabb a klímaváltozással kapcsolatos finanszírozás tekintetében az az, hogy bizalmat kell építeni, és meg kell mutatnunk, hogy elkötelezettek vagyunk, és teljesíteni kívánjuk a mi részünket a klímaváltozás elleni küzdelemben van egy zöld klíma alap, amelynek a felét, amelynek a forrásait fele részt az Európai Unió ajánlotta föl. Az alapvető cél az lenne ezen kívül, hogyha sikerülne az EU klímaváltozással kapcsolatos forrásainak 20%-át ebbe az alapba csatornázni. 2020-ig a finanszírozást az Európai Unió költségvetésében még növelni kell. Tulajdonképpen évente meg kell meg kell kettőzni ahhoz, hogy elérjük a 2020-as célunkat. Számos tagállam is elkötelezettnek mutatkozott, hogy elérjük ezeket a 2020-as célokat. De mit is szeretnénk elérni a párizsi megállapodáson, mik a célok? A párizsi megállapodásnak tisztességes, ambiciózus és kötelező érvényű megállapodásnak kell lenni az Európai Unió. Ezt szeretné, számoltatatosságot, átláthatóságot szeretnénk, és különösen szükség van dinamikus elemekre, hogy minden öt évben sor kerüljön egy felülvizsgálatra, hogy fenntartsuk az elkötelezettséget és az ambíciókat. 155 ország eh, jelezte, hogy elkötelezett a kibocsátás csökkentés mellett, de ez még nem elegendő. Ezért fontos, hogy 5 évente új lendületet kapjon ez az program, és hogy újra ambiciózus célokat tűzünk ki. Ehhez támogatásra van szükség de amikor a tárgyalásokról van szó, konkrét tárgyalásokról, a finanszírozásra, a forrásokra, akkor bizony számos nehézség lép fel. A fejlődő és a fejlett országok között nagy a, a, a nézeteltérés, annak vonatkozása, hogy mire lenne szükség, és mi mit tudunk nyújtani. El kell ismernünk azt, hogy az adományozók körét ki kell bővíteni, látunk el azt is, hogy dél-dél áramlások is megnövekedtek, Kína is például beszáll, a klímafinanszírozásba egy klíma alap létrehozását bejelentették a kínai hatóságok, és ezt nem csak a fejlett országok, hanem más országok is hozzájárulhatnak a klímafinanszírozáshoz. Ki kell bővíteni tehát ezt a kört. Ami a források mértékét illeti, azt láthatjuk, hogy egyre nagyobb költségeket jelent az is, hogy át akarunk állni a szénszegény gazdaságra. Itt komoly források bevonására lesz szükség, komoly beruházásokra, magánszféra bevonására Számukra fontos az, hogy mindenki egy cél érdekében együttműködik, hogy megfelelő feltételeket teremtsen ehhez, hogy a klímaváltozás elleni fellépések valóban megvalósulhassanak az országainkban. A megfelelő feltételek megteremtése a fejlődő országokban szintén egy cél, e, ugyanis az, hogy nincsenek megfelelő feltételek, sokszor akadályt jelentenek például Kína számára is a finanszírozásban. fejlődő országok egyértelmű, számszerűsített kötelezettségvállalásokat szeretnének látni a 2020 utáni időszakra nézve. A fejlődő országok részéről azonban még nagyon távol vagyok attól, hogy ezt valóban meg tudjuk határozni. A finanszírozás tágabb kontextusba is kell helyeznünk, és tovább kell tenni, meg kell néznünk, hogy hogyan járunk hozzá a klímaváltozás elleni küzdelemhez, és ehhez szintén megfelelő feltételeket kell teremteni. Például a fejlesztési stratégiákba is be kell vonni a klímaváltozással kapcsolatos célokat, a nemzetközi klímaváltozással kapcsolatos finanszírozás segélyezés össze kell kötni a fejlesztési politikákkal. Ugyanakkor ez egy nagyon nehéz, bonyolult terület, nem fogjuk könnyen megoldani a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozását, és a tárgyalások utolsó körébe írunk majd, akkor láthatjuk, hogy egy olyan területre van szó, ahol az álláspontok leginkább eltérnek, Kínában a G27 eh, egységes álláspontot képvisel a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozásában, de konkrét esetekben vannak nézeteltérések, és muszáj lesz kompromisszumokat eh, találni majd a tárgyalások utolsó szakaszában. Köszönjük szépen a Klima Főigazgatóság álláspontját hallottuk. Tudjuk, hogy a DEFKA főigazgatósággal szorosan együttműködne. Örülünk, hogy önök is beszámoltak arról, hogy ugyan látják a helyzetet. Most pedig a DEFKA főigazgatóság részéről Roberto Ridolfi a klímaváltozás elleni fellépés finanszírozása tekintetében eh, látnunk kell ezt, hogy a szegénység csökkentése, a fejlesztési segélyezés, az az érme egyik oldala, a klímaváltozás elleni harc pedig az érme a másik oldala. A klímaváltozás elleni fellépés is eh, oda kell figyelnünk a szegénység drámai csökkentésére, a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére. Ezek a kiszolgáltatott gazdaságok a fejlődő világban nagyon sokszor a természetes erőforrásoktól függenek, és még inkább kivannak téve a klímaváltozás következményeinek. Éppen ezért meg kell ragadni a lehetőséget, hogy zöld, szénszegény, a klímaváltozásnak ellenálló gazdasági beruházásokat eszközöljünk. A 17 fenntartható fejlődési cél közül egy konkrétan a klímaváltozásra vonatkozik, de az összes többi is valamilyen szinten érintett a klímaváltozás által és a fenntartott a fejlesztési célok egy új környezetet teremtenek, a célkitűzések nagyobb területet fednek le, összekapcsolódnak itt különböző célkitűzések, például a fejlesztés és a klímaváltozás tekintetében. És a New Yorki konferencia is ezt az összekapcsolódást erősítette meg, ők is felhívták a figyelmet arra, hogy sürgősen szükség van a klímaváltozás elleni fellépésre, és ez is mutatta, hogy az egyetemleges jellegét ennek a kívásnak mindenki elismerte, nem muszáj más fenntartható fejlődési célokkal párhuzamosan eh, fellépni a klímaváltozás ellen, a fenntartható mezőgazdaság például egy olyan célkitűzés, ami szintén ide kapcsolódik nemrégiben Ugandában, Kenyában jártam, ahol száraz, félosztályos területeken eh, tapasztalható volt, hogy, hogy az ott a gazdák és a gazdálkodások, gazdálkodási módok ellenállóvá tétel a klímaváltozással szemben már is kapcsolódik a klímaváltozás elleni harchoz, az ottani mezőgazdasági támogatások már is kapcsolódnak ehhez, és 2014-ben már növekedtek a klímaváltozás elleni küzdelemre fordított források, de még tovább kell ezt emelni, valamennyi eszközt be kell vedni, valamennyi uh, jog, jogi eszköz, legális eszközt be kell vetnünk, ott van az INI, a DCI, és az Európai Fejlesztési Alapot is be kell vetnünk ahhoz, hogy a 20%-os célkitűzést finanszírozásban elérjük 2020-ig. Tehát ez egy nagyon jó, ambiciózus cél, szeretnénk ezen még túl is lépni, de nem csak ez a 20%-os cél, hogy kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, hanem az eredményeket kell néznünk, hogy a 169 célkitűzés milyen eredményeket hoz, ez gyakorlatban lefekteti azt, hogy mit tegyünk, ezt tesszük a gyakorlatban és nap mint nap. Ha megnézzük, hogy hogyan érünk el eredményt, hogyan tudjuk az adott projekt segítségével ellenállóbbá tenni a gazdaságokat a klímaváltozással szemben. Tehát ez az új fejlesztési menetrend vagy keretrendszer, ez, ez talán oda vezet, hogy változás történik a fejlesztési előrázatok tekintetében. Kopenhága és Párizs tekintetében is abban látom a nagy különbséget, hogy bár Kopenhágában minden vagy semmi volt a tét, és semmit sem ért el Kopenhága, Párizs azonban viszont lépésről lépésről újra és újra felülvizsgálva az addig eredményeket és célkötözéseket kívánunk haladni. Ugye a átlag hőmérséklet növekedni, kell, növekedni fog, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a növekedést két fok alatt tartsuk, hiszen még akár a 200 fokos átlaghőmérséklet emelkedés is veszélyes lehet ennél a ambiciózusabb célkitűzés lenne szükségünk a kollégák szerint. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozása tulajdonképpen csak részét képezi a megoldásnak. Manapság sok milliót, milliárdot költünk arra, hogy a klímaváltozás elleni intézkedéseket finanszírozzuk, de még nem sikerült elérnünk a 100 milliárd eurós célt, de azt is el kell mondanunk, hogy ezeket a forrásokat nem lehet csak a közszférából, vagy csak a magánszférából megvalósítani. Rá kell vennünk a magánszférát, hogy olyan területeken is beruházzon, olyan területekbe is beruházzon, ahol normális esetben nincs jelen a magántőke. A magánszféra szerepéről a tanács is következtetéseket fogadott el, egy jelentés és született módosításokkal de megszületett egy nagyon fontos politikai keret, amely nélkül a magánszférát nem is tudnánk megfelelő keretek között bevonni és arra rávenni, hogy igazi tőkét hozzon be a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ez jelenleg még nem működik. Két kezdeményezés is meg e, Electrifying az egyik, a másik pedig a Agrifying, Electrify a 100%-ban klímaváltozás elleni felépést tartalmaz, hiszen magántőke bevonásával kíván hozzáférés biztosítani megújuló energiaforrásokat eh, távoli elzárt vidéki területeken. Az Agrify mezőgazdasági kezdeményezés, itt az intelligens mezőgazdaságra szeretnénk a hangsúlyt helyezni, próbáljuk itt is a magántőkét bevonni a mezőgazdasági beruházásokba. Azt gondolom, ezzel le is zárom mert Tehát vannak ki nagyszerű, nagy eh, kezdeményezések, a globális klímaváltozási kezdeményezés 2007-ben indult az útjára, bizottság eh, és a parlament is szerepet vállalt ennek elindításában, sok tagállam vett ebben részt, megpróbáljuk ezt most újra eh, fellendíteni, és a CLP21-hez is hozzájárulunk különböző kísérő rendezvényel Párizsban. Megpróbáljuk a fellépéseinkkel erősíteni a szerintetek bevonását, és az a célunk is, hogy a küldöttségünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy ezt a 20%-os célt elérjük a klímaváltozással fordítandó összegek tekintetében. A programozási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 That's correct, yeah, and um, thanks of course for the invitation to come and speak here. Nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt szólhatok önök előtt. Egyre több remek szinergia hatást fogunk majd látni a klímaváltozás szembeni küzdelemhez kapcsolódóan civil szervezetek szervezete vagyunk Európában, klímakérdésekkel, fenntartható fejlődéssel foglalkozunk az EU-n belül, belül és az EU-n e kívül. A klímatárgyalásokra fókuszálunk, én pedig elsősorban a e, klímaváltozás és fejlesztés e, finanszírozás kérdéskörére koncentrálok a munkámban foglalkozik egy kicsit azzal, hogy mivel foglalkoznak, mi miatt aggódnak a civil szervezetek és a fejlődő országok. A tanácsi következtetéseket fogadott el majd az ECOFIN, és hogyha egy fejlődő országbeli embernek megmutatnám ezeket a következtetéseket, hát nagyon frusztrált lenne, hogyha látja, hogy mennyire kevés ambíciót tükröznek ezek a következtetések. Nepálból, Tanzániából, Tanzániából, Zambiából érkezőkkel beszéltem egy konferencián, és ők tényleg azt szeretnék, hogyha az EU nagyobb támogatást adna. Az EU a legnagyobb donor, és hagyományosan is a felüldő országok szövetségese most nem akarok itt, nem akarom kipécézni a fin következtetéseket, de hogyha a fejlődő országoknak lehetőséget adnánk arra, hogy beleszólhassanak, hogy vélemény nyilváníthassanak, és elmondhassák, hogy ha nem tetszik nekik az ambíció teljes hiánya itt az európai vezetők részéről, ahogy kezelik ezeket a kérdéseket, és reméljük, hogy a jövőben, a következő hetekben, majd a COP alatt és után egyre növekvő ambíciót fogunk látni mert a 2020 előtti időszakkal is kell foglalkozunk, mert Tatjana foglalkozik ezzel részletesen, de a finanszírozás 2020 után? Ez is egy nagyon lényeges kérdés, hiszen nagyon súlyos kihívásokkal szembesülnek a fejlődő országok a klímaváltozás miatt is, és hát a széndiokszid csökkentés nem éri el a kívánatos mértéket megfelelő, kiszámítható politikára van szükség. Tanzánia, Zambia, a többi ország mondhassa azt, hogy igen, terveket tudunk készíteni az alkalmazkodásra és az enyhítésre, hát, együtt fogunk működni a donor országokkal, kiépítjük a kapacitásainkat, sőt, még többet is megteszünk. Az EU és a többi fejlődő ország úgy mindent megtesz, amit megtehet rövid és hosszú távon. Hát az remek lenne. Az ECOFIN következtetés is szól arról, hogy itt sürgető kérdésről van szó, de 2020-nál is messzebbre kell tekintenünk, és visszafelé is, hát egy retrospektív értékelésre is szükség van, mi történt a múltban, és milyen kihívásokkal szembesülünk a jövőben. Van itt valami, ami még nem hangzott el a mainstreaming kapcsán, ez pedig az adaptáció kérdésre, amiről egyébként az egész panelvita szól, de hát még erről nem esett szó eddig. Most én elmondom, hogy a, az EU milyen finanszírozási programokat tervez, de ez persze nem reprezentatív még az EU álláspontjára, álláspontjájára, mert elsősorban az enyhítésre, a mitigálásra helyezzük a hangsúlyt, és kicsit megfeledkezünk arról, hogy kellene jobban finanszírozni az alkalmazkodást. A magánszektor bevonása a finanszírozásba, ez is prioritás az összes fejlődő ország számára, és ebben is látok problémákat. Amit pedig sehol nem látunk, az a magánszektorbeli finanszírozás elszámoltathatósága. Ugye ott a helybeliek, amikor a klímaváltozás elleni küzdelemmel foglalkoznak, és megpróbálnak alkalmazkodni a e, klímaváltozás e, következményeihez. E, szembesülnek azzal, hogy a magán szektor finanszírozása a közepes és alacsony jövedelmi országokban messze nem kielégítő, pedig infrastruktúra beruházásokkal a, az enyhítés felé nagyobb lépéseket lehetne megtenni nagyon sok mindent lehetne javítani. Az EU mindig is nagyon jó szövetségese volt a fejlődő országoknak. És persze ezen még lehet javítani, és sokkal proaktív módon kellene dolgozni, és mindenek előtt politikai vezetésre van szükség az Európai Bizottság és a tagállamok részéről. Ez kulcsfontosságú, mert ha ez nem így lesz, akkor a nemzetközi tárgyalásokhoz nem kapjuk meg a szükséges támogatást szóval tudnunk kell, hol van az, ahol kompromisszumokat köthetünk, hol van, ahol nem, hol vannak a vörös vonalak, amiket nem léphetünk át. E, események egész sorozatára kerül sor, de azt kell néznünk, hogy mi történik helyben, ezekben a fejlődő országokban, amelyek nagyon kiszolgáltatott országok, és nagy szükségük van a folyamatos támogatásra. Tehát a mai elfogadott ECOFIN következtetésekből következtetések ezekre a kérdésekre kitérnek, de e, több garanciára van szükség azzal kapcsolatban, hogy a fejlődő országok e, maguk is tudnak alkalmazkodni, hogy e, a szükséges széncsökkentési stratégiát ki tudják alakítani, és ezt, ezt a stratégiát tudjuk követni, és most átadom a szót Tátyánának. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Az ECOFIN következtetésekre hivatkoznék én is, és két pontra szeretném felhívni a figyelmüket. Először is nagyobb transzparenciára, egyértelműségre van szükség a klímafinanszírozási kérdésekkel kapcsolatban. 2009-ben Kopenhágában 100 milliárd dollár per évet szántak a fejlődő országok klíma ellen, klímaváltozás elleni küzdelemnek a támogatására a résztvevő országok. És különböző beszámolói kötelezettségeket róttak ezekre az országokra. Vannak olyan országok, amelyek a olyan kérdéseket írnak bele a klíma jelentésekbe, amelyek egyáltalán nem relevánsak. Hát üdvözöljük azt, hogy az ECOFIN következtetése és a bizottság is átláthatóbb szabályokat szeretne arra nézve, hogy a változás elleni küzdelemben milyen pénzmozgások vannak. Hát ez volt ugye ez a 100 milliárd eurós összeg, az EU tagállamai egymás között is kell, hogy kialakítsák azt a szükséges bizalmat, ami a Párizsi konferencia sikerének záloga. A klímafinanszírozás kapcsán, ugye itt van az adaptation és a mitigation közötti megfelelő egyensúly, az enyhítés és az alkalmazkodás, a fejlődő országok alkalmazkodási szükségletei túl kevéssé nyomnak ladban az enyhítéshez képest. Tehát nagyon fontos, hogy helyreálljon az egyensúly az alkalmazódás és az enyhítés között. Az OECD jelentés szerint 2030 és 40 között az összes mobilizálható forrásnak csak 16%-át szánják az adaptációra, az alkalmazkodásra. A azok az országok, amelyeket a legjobban sújt a klímaváltozás, ugye, ahol megváltozik a környezet, az éghajlat, és emiatt az élelmiszer termelés, az életmód is megváltozik. És az alkalmazkodás költségei egyre nagyobbak lesznek, és a nemzetközi támogatás nem tart lépést ezekkel a megnövekedett költségekkel. A szubszaharai szaharai országok kormányai már évi 5 milliárdot költenek az, az alkalmazkodásra. Tehát több támogatást kell, hogy kapjon az alkalmazkodás, és ezt elsőben állami forrásokból kell finanszírozni. És ez különösen fontos, ugyanis így tudunk a talajerózió, a tengerszint megemelkedése ellen fellépni. Itt mindenképpen visszanem térítenő állami támogatás kell, hogy a finanszírozás alapja legyen. A 2009-es kopenhágai megállapodás egyértelműen felhívást intézett az országokhoz, hogy növeljék meg a fejlődő országoknak folyosított támogatást de miután a legtöbb tagállam segély költségvetése nem, hogy nem nő, hanem inkább stagnál vagy csökken, most már is nagyon fontos célkitűzésöktől, mint például a szegénység elleni küzdelem, vagy oktatás, egészségügy, innen terelnek át pénzeket a segélyezésre és a klímaváltozás elleni fellépésre. Biztosítani kell, hogy általánosságban is növekedjenek az költségvetések. Franciaország, Svédország, Németország 2020-ig már növelte az ilyen irányú költségvetését párhuzamosan a fejlesztési költségvetésé növelésével, ami természetesen üdvözlendő de plusz pénzre van szükség innovatív forrásokból, és mindenképpen cselekvésre van szüksége. Az EU emisszió kereskedelmi rendszer rendszerében még mindig nagyon sok szubvenciót kapnak a foszilis tüzelőanyagok, és jó lenne bevezetni a pénzügyi tranzakciós adót is, amely szintén komoly forrást jelentne. A következő hónapokban erősíteni kell a bizalmat, egy roadmap-et, egy úti tervet kell elkészíteni 2020 és az utáni időszakra, és pontos leltárt kell készíteni a felajánlásokról, mennyit költünk a klímaváltozás káros hatásainak enyhítésére, illetve az azokhoz való alkalmazkodásra. Még négy hozzászólónk van, parancsoljon kollega. Yeah, okay. Well, thank you, Madam Chair, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az összes hozzászólónak, és biztos, hogy a kollégáim még belemennek mélyebben is a témában, vagy egyes kérdésekben, mint hogy én. Egy kérdésem lenne a nagykövetornak egy összehasonlítást tett Kopenhága és Párizs között. Valamennyien említették, hogy mik az elvárások vagy a várakozások most. Az én kérdésem, hogy ez a taktika a, például a, az állam és kormányfők részéről. Ez az önvéleménye szerint végül is a célok elérése szempontjából sikeres lesz? vagy kezdettől ez van, vagy vegyük úgy, hogy nem engedhetjük meg, hogy egy második Kopenhága legyen Párizsból hogyan fogják ezt kezelni? Milyen várakozások vannak e tekintetben? Köszönöm. Pedro Szilá, vagy Mária Hojtbukke, vagy Hédi. Köszönöm szépen. Egy gyors kérdésem lenne. Ez a kérdés összefügg az addicionalitás kérdésével, amiről részletes vitát folytattunk már ebben a szakbizottságban. És a politika, a fejlesztési politika koherenciája és az addicionális fejlesztési források nem szabad, hogy átfedjenek Tehát az én kérdésem valójában a következő. Az önök véleménye szerint az előkészítő munkák, amik a klímakonferenciára történtek, azok alapján feltételezzék-e, hogy az addicionalitással kapcsolatban megoszlottak lesznek a vélemények, vagy sok, tagá, sok állam van-e, amely ugyanarról a pénzről és ugyanazokról a forrásokról beszél, csak éppen különböző módon tálalják. Tehát ugyanaz a pénzügyi elkötelezettség vállalható a ö, fejlesztési célok finanszírozása tekintetében, és akkor ez azt jelenteni, hogy nagy mértékben összefüggne a klímaváltozás elleni források mobilizálásával. Tehát hogyan tudjuk elkerülni ezt az átfedést, ha 100 milliárd dolláros kötelezések választására, amit 11 éve hoztak, hogyan lehet azt elérni, hogy ez teljes értelmet nyerjen, és a klímaváltozás elleni Mária Hojbruck. Köszönöm Köszönjük szépen ezeket az érdekes prezentációkat. Én szeretnék egy dolgot leszögezni. A klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozását nem szabad kivenni a fejlesztési segélyezésből. Úgy gondolom, ez valóban fatális lenne, hogyha innen csatornáznánk át a forrásokat máshova, hiszen éppen a fejlesztési politika területén kell azzal számolnunk, hogy a leg inkább a klímaváltozás által leginkább érintett országokat támogatni kell. Az intelligens gyakorlati megoldásokról is szó esett itt a, az agrify esett szó, de én az elég szkeptikus vagyok, mert továbbra is ugyanaz a régi erőforrás extenzív, intenzív rendszer tartjuk fenn, csak éppen precízebben. A mezőgazdaság tekintetében, hogyha arról beszélünk, hogy erőforrás szegény gazdaságot kellene bevezetni, az itt nem feltétlenül működik. Például, ha nitrogén megkötő növényeket tudok termeszteni, akkor viszont nagyon is költséghatékony módon tudok eh, eljárni, miközben, hogyha műtrágyát használunk, akkor az rengeteg pénzbe és kőolajba kerül. Nagyon sokszor sajnos nem intelligens mezőgazdasági megoldások születnek, hanem csak a régi rendszert újítjuk meg. A mezőgazdaság tekintetében fontos az, is megérezni, hogy a kibocsátások egynegyede bizony a mezőgazdaságból származik, és az egyetlen olyan gazdasági rendszerről beszélünk, ahol nem csak meg lehet spórolni, kiadásokat, hanem még fel is tudunk lépni a klímaváltozás ellen, hogyha megfelelően járunk el például a talaj, a humusz újrateremtésében sikereket lehet elérni. Aztán Kvin asszony arról beszélt, hogy öt évente felülvizsgálatra kerülne sor. Én ezt elég hosszú időszaknak gondolnám talán elég lenne ennek a fele is, annak érdekében, hogy minél hamarabb újra értékelsük a célokat. Vagy lehet, hogy ez nem túl reális? Köszönöm szépen. Elnök asszony, én úgy gondolom, hogy nem igazán új dolog az, hogy a klímafinanszírozás ismételten, ha jól hallottam, a ez a konferencia részevétől függ, és a kopenhágai kötelezettség vállalások, amelyek nem kerültek teljesítésre a többletfinanszírozás szempontjából, egy komoly probléma, és az Unió ebb tekintetben is szeretne egy nagyon nagy előrelépést elérni a nemzetközi klímatárgyalások során. Tehát ez valójában globálisan egy nagyon komoly kérdés. Szeretném meg kérdés felt, egy nagyon specifikus kérdéssel. Néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság kész, tett egy nagyon komoly kötelezettségvállalást az ENSZ energia mindenki számára programjával kapcsolatban. Bivalks eh, biztos és eh, Barroso eh, elnök annak idején azt mondták, hogy nagyon sok eleme van ennek, tehát azok, akik egyszerűen nem férnek hozzá az ener- a villanymos energiához, 1,3 milliárd ember él a világban, akiknek nincs villamos áram, és ezzel foglalkozni kell, de mindeddig az az érzésem, hogy tulajdonképpen igazán semmi sem történt ezzel. És jó lenne, hogyha ez a klíma finanszírozásnak egy részét arra fordítanánk, hogy a legszegényebbek számára is megújuló energetővé tegyük. És az érdekelne, hogy tulajdonképpen mi történt ezzel a nagyon magas szintű kötelezettségvállalással. Ha jól emlékszem, ez 2012-ben volt. És egy kicsit eh, csatlakozva ahhoz, amit Mária Hajbok mondott, szerintem a mezőgazdaság kérdése ugyancsak létfontosságú e tekintetben. Látunk-e valamilyen törekvést arra, hogy egy eh, klímabarátabb mezőgazdaság irányába mozduljunk el az uniós fejlesztési politikákkal, például a ö, eh, körkörös körkörös mezőgazdasági termelés jóvá tenné, hogy az állati eredetű proteinek fogyasztását csökkentsük, mert az nagyon energiapazarló, és nagyon sok klíma szempontjából rossz kibocsátást is jelent. Kezdem azt hinni, hogy ez egy nagyon nagy kihívás, hogy egyszerűen étrendet váltsunk. Elnök, köszönöm szépen. Egy dolgot én is szeretném felni. Azt hiszem, Adolfi úr beszélt arról, hogy hogyan készítették ezeket a, az anyagokat, a dísziket, tehát a fejlesztési koncepciókat, tehát nem föntről lefelé, hanem lentről fölfelé, és itten az is fontos, ugye, hogy a CO2 kibocsátást csökkentsük. Most már ez egy pragmatikus politikai megközelítésről van szó, és igyekszünk a kohéziót elérni, és lesz egy oda-vissza nyomás, ami e, ennek érdekében, ami önmagában jó, és szerintem ez is majd Párizsban meg lesz szemben az, ami Kopenhágában volt de én úgy látom, hogy először is azt akarják bizonyos, ezt az első napokban kell, mert hogyha a végén van, akkor az, hogy a miniszterek most ültek össze, és mindjárt az első napon, amikor a miniszterek ott vannak, akkor mindent tisztázni kell. Mindenki ugye ott akar lenni az összes vezetés, mindenki valamit szeretne produkálni, és az uniós vezetők is szeretnék megmutatni, ők a legfontosabb eh, miniszterelnökök is évek, és eh, fontos, hogy hangon szóljanak az ENSZ eh, folyamatról. Tudom, hogy önnek megy a repülőgépe, Olaszországba kell menni, úgyhogy először önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Igen, szerintem jó, hogyha az államvezetők az elején szólnak. Ez egy opportunista megoldás, de ahogy Linda is mondta, szerintem nagyon fontos, nagyon fontos felvetés, hogy a vezetők beszélnek először, aztán utána a miniszterek, a technokraták, a diplomaták dolgozhatnak azon, ami elhangzott, mert a végén aztán majd egy politikai dolog lesz. Kopenhágában ugye pontosan fordítottja volt. Tehát ezért ez egy olyan innováció, amit én a magam részéről üdvözlök, hogy Szilva Perélának válaszoljak. Az igazi kérdése az egy milliárdnak az az, hogy ez nem csak közpénz, mert ennyi közpénz nincs addicionális-e vagy sem, fejlesztésre vagy sem, nincs ennyi közpénz, ami ö, áramolhatna erre a kötelezettségvállalásra, vagy, vagy más államokba. Á, én már ezt többször elmondtam, az igazi kérdés, és próbálok ö, hajbok képviselőnek is válaszolni. Nem az az igazi kérdés, hogy a fejlesztési támogatásból adjunk pénzeket a szegényeket, hanem át kell alakítani magát a segít, támogatás, a segítségnyújtást, és az SDG szerintem pontosan ezt teszi lehetővé. Tehát a pénzügyi finanszírozási instrumentok, az INI, e DCI ugye 20%-ot ad. Hogyha csak arra gondolunk, hogy a minden egyes adományozó esetében a 20% már rengeteget tenne ki, de ez egyes sajnos nem így van. Van egy egyes bankok például azok 50%-ot mondtak, mindent, amit tesznek, az az Európai Beruházási Bank is ugyanezt tette. És az is, ez is üdvözlendő, mert a, ö, ezeknek az össze vegyítése nélkül nem lenne lehet, mert a, a bizottságnak a lehetőségei nem sok, de a beruházási banknak a lehetőségei jelentősek. Ott van pénz. De ahhoz, hogy ezt a pénzt a klímaváltozásba lehessen fektetni, az fontos, de nem mindig oda kerülnek ezek a pénzek. A mezőgazdasági és a nitro, ö, ismeretekre a nitrogén tartalma a Földnek nagyon fontos kérdések, de nem gondolnám, hogy a klímaváltozásban ezek ne lennének fontosak, sőt, az, a mezők, agrárgazdálkodás, erdőgazdálkodás, ez mind fog. Az összes pénz, ami 8,5 milliárd a mezőgazdaságban, ebbe az irányba kellene, hogy a mezőgazdaság problémának tűnik, holott ez éppen, hogy a megoldás része lehet. És teljes mértékben egyetértek önnel, hogy, hogy ez addicionális vagy sem, azt nem én nekem kell megválaszolnom. Olyan pénzről kell beszélnünk, ami egyenlően nincsen benne a fejlesztési segélyben, a kell mennem, mert nincs ilyen pénzekkel dolgozom. Utána igaza van. 2012-ben volt egy ilyen vállalkozás, Ban Ki-moon, Barroso elnök és a tanács akkori elnöke által a fenntartható energia mindenki számára programmal. És ott egy programozási feladatot tettünk, mert egy kicsit 7 éves programozás történt, különböző eszközök vannak, és a, ezt 3,6 milliárdot szántunk erre, ami azért meglehetősen nagy pénz. És egy input alapú leírás történt erről, de ez volt az első szükséges lépés, ami rendszerünkben ahhoz, hogy bármiféle eredményre juthassunk. Kértünk, hogy legyen egy energiaprogram. Most 35 ország van, ahol van az energia prioritásos ágazat, és hogy ott van ugye a villamosítás. A villamosítás, ez világos villam, vidéki villamosítást jelent a legszegényebbek számára, a magánszektor közleműködésével, amit mi támogatunk. És ez annyira népszerű, hogy sokan, még az Egyesült Államok is hajlandó ebbe pénzt fektetni, és erre nagyon büszkék vagyunk, de ez az Amerikai Egyesült Államok kormány is sok ország jön, amelyik azt mondja, hogy először kaptunk pénzt amerikaiaktól, hogy mi gazdálkodjunk ezzel a pénzzel a szegények érdekében. Ez globális, de szubszaharai térségben, Afrikába megy főként ez a 3,5 milliárd. És azzal zárnám, hogy teljesen egyetértek önökkel, önnel az állati fehérjékkel. Ha a kínaiak elkezdenek, azt hiszem De Castro mondta ezt, hogyha az kínaiak elkezdenek húst tenni úgy, ahogy mi, én nem tudom, hogy önök talán nem, de ahogy én eszem, akkor három föl, bolygóra lesz szükségünk, eh, ahhoz, hogy mindennek legyen helye. Köszönöm, elnök. Hogyha mennie kell, akkor menjen nyugodtan, hogy elérje repülőjét. Egy konkrét kérdés, de röviden, mert még van egy másik témánk. Én nem fogok belemenni részletekbe azok a kérdésekbe, amelyek már elhangzottak, csak néhány kérdést a tárgyalásokról. Miért öt éves felülvizsgálatot és nem rövidebb idejűt tervezzünk? Úgy gondolom, hogy azért, mert már készítettünk egy energiacsomagot 2030-ig. Ez kiegyensúlyozott, és előre láthatónak kell lenni azok számára, akiknek a politikákat meg kell valósítanunk. Ez vonatkozik ránk is a magánszektorra is. Ezért 10 éves időszak van, sőt korábban 15 évről volt szó, de hogyha minél rövidebb ez az időszak, annál eh, az azt jelenti, hogy minden akkor át kellene nézni az egész stratégiát, és eh, sokkal kevésbé lenne előre látható. Tehát az 5-10 éves időszak lehet, hogy nagyon hosszúnak tűnik, de a kettő és fél az na, túl rövid. És valószínűleg az 5 év az az az idő intervallum, ami megfelelőnek tűnik. Röviden szeretném azt is elmondani, hogy szerintem jó hír, hogy az Unió és a tagállamok tovább akarják folytatni a közpénzből történő klímafinanszírozást, és ugye a legszegényebbeknek, legsérülékenyebbeknek juttatnának ebből. A és a legszegényebb országoknak itten adományokba formájában kapnák meg ezeket a pénzeket. Hogyha ezeket a pénzeknek egy részét pénzügyi eszközökbe fe, fektetjük a magánszektorral, akkor sokkal messzebbre tudunk ezzel eljutni, mint hogyha nagy vegyes beruházásokat. Abban is egyetértek, hogy a magánfinanszírozást is mobilizálnunk kell, és hogyha uniós tervezési lehetőségekre mobilizáljuk, az nagyon jó lenne. Nem e, tudunk olyan e, projekteket finanszírozni, amikben nem tudjuk bevonni a magánszektort. De a szegényeknek a magánszektorral való finanszíroztatása az már egy más ügy. És vannak olyan kérdések, mint például a klímafinanszírozás, zöld kötvények útján, ez is egy felvetődő dolog, vannak és egyre nagyobb elszámoltathatóság jön be, tehát új finanszírozási eszközről van szó. Még nagyon a kezdetén vagyunk, gyermekcipőben jár ez, de szakértők foglalkoznak vele, és talán ez a lehetőség, hogy segítse, hogy ezek a projektek valóban zöldek legyenek, ami nagyon fontos. Elnök, köszönöm, nem tudom ki kíván szólni következőnek. Rendben, megpróbálok minél rövidebben fogalmazni, de inkább arra, nem is válaszolni, csak inkább reagálni szeretnék arra, amit Adolfi úr mondott, sajnos ő már elment, de ami az addicionalitás kérdését is a 100 milliárdot illeti 2020 vonatkozásában. Azt elismerjük, hogy a kopenhágai megállapotásban ez nem így került megfogalmazás, hanem különböző források kerültek megjelölésre. De az NGO-k még most is úgy gondolják, hogy ezek közpénznek kell lennie, mert a magánszektor szerepe egyre jobban növekszik, de az igényeket minél gyorsabban kell kielégíteni, és ezt tekintetben a közpénzek nagyon fontosak. És hogy ez további ODE vagy sem, az egy már lényegtelen, az a lényeg, hogy kell. Még hogyha küzdeni is kell ezért, az fontos. Nem könnyű számunkra, de a klímaváltozás az egy további kihívás, és ezért további támogatásra is van szükség de valójában a fejlett a donorországok nem így látják a dolgot, ezért ez egy további összeg. Ezért abban állapodtunk meg, hogy ajánljuk az ODE-t egy nagyon gyenge idősz, intervallumra, 15 évre, és fejlődő országokkal szemben ez teljes mértékben tisztességtelen, mert ez olyan, hogy a finanszírozásnak az össz, teljes összegét kell megnövelni, és mindenkire vel foglalkozunk kell. A klíma ö, szempontú változások finanszírozásnál nagyon fontos, hogy minden egyes fejlesztésnél a klímát is figyelembe vegyük. És a multilaterális fejlesztési bankok, vagy az EIB, Európai Beruházási Bank és így tovább, mind nagyon sok piszkos energiaprogramot finanszíroznak a fejlődő országokban. Van, ahol szenes programokra költik a pénzt, holott lehetne alacsony széntartalmú projekteket létrehozni ezek helyett. Tehát nagyon fontos egyrészt megnövelni a közpénzek mértékét, de ugyanakkor az alacsony széntartalmú projektekre költeni. Ez alapvetően fontos. És még egy utolsó dolog, az addicionalitásról, hogy a 100 milliárdot elérjük, amikor azt mondják, hogy nincs elegendő pénz a költségvetésben, hogy ezt már mentek, ez egy a saját ö, környezetvédelmi biztosunk azt mondta, hogy a múlt évben csak 30 milliárd ment el különböző támogatásokra, hogyha ezeket kicsit szkeptikus, cinikus megközelítés. Tehát ezzel valóban foglalkozni kell tagállami szinten, és minden egyes tagállamnak meg kell néznie, hogy hová teszi a pénzét, és hogyan járul ez hozzá a fenntartható fejlődéshez. Tatjana, csak nagyon röviden, mert van még egy további naprendi pontok is. Rendben, nagyon rövid leszek. Úgy gondolom a legtöbb kérdésre már adtak választ a kollégák. Teljes egyetértek azzal, hogy a fejlesztési politikát és a klímaváltozás elő küzdelmet nem lehet elválasztani egymást, ezek szorosan összekapcsolódó témák, de a klímaváltozás további kívásokat állít a fejlődő országok elé, tehát a fejlesztési politika nyilvánvalóan klímaérzékeny, de e, elválasztani semmiképpen sem lehet egymást ezt a két területet. Elnök, elnézést kérek, hogy ilyen gyorsan be kellett fejeznünk, de e, szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek hozzánk, és sok sikert kívánunk Párizsban a tárgyalásokhoz. És végül a kérdések órája 21-es napi rendi pont, végül, de nem utolsó sorban erről van szó a katasztrófa kockázat csökkentési konferenciával kapcsolatos kérdésről. Van itt szó, Geréro Szalom kolléga tett fel egy kérdést a bizottságnak. Lelana úr van itt a bizottság részéről, az ECO főigazgatóságtól, hogy a szendai katasztrófa kockázat csökkentési keretet hogyan kívánják a jövőben nyomon követni és megvalósítani. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönet életi Gerero Szalom urat és ezért a kérdésért a szendai keret végrehajtásával kapcsolatban. Ez a nemzetközi katasztrófa kockázat csökkentési keret, amelyet márciusban Japánban Szendályban fogadtak el, fontos szerepet játszik a az Európai Parlament különbséges abban, hogy elfogadják és sikerre vigyék ezt a kerettervezetet. Itt, itt elsősorban ugye arról lenne szó, hogy az Európai Unióban ezt a keretrendszert hogyan kívánják megvalósítani, és ezt nyomon követni. Gerero úr azt mondja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tárgyalások és a katasztrofa kockázat csökkentési tárgyalások, valamint a fejlesztési finanszírozás között kapcsolatot, koherenciát kell teremteni. A katasztrofa kockázat csökkentés és a fenntartató fejlődés nyilvánvalóan szorosan összekapcsolódik, ezt ismerjük mi is, és vannak különböző ellenálló képességre vonatkozó mutatók, az infrastruktúra, az oktatás, a környezetvédelem területén is, és a, a 20-30-as menetrend, ezen mutatók és a Sendai keretrendszer között muszáj kapcsolatot teremteni ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és a bizottság dolgozik is ezen az ügyem. A katasztrofa kockázat csökkentés eh, csak multilaterálisan tud megvalósulni, ez az Alisz Abebai folyamatnak is részét képezi, szeretnénk itt a Szendai és az Alisz Abebai folyamatot összekapcsolni. A kockázat csökkentés a klímaváltozás elleni küzdelemmel is összekapcsolódik. Az alkalmazkodás, a kockázatcsökkentés, eh, kapcsán pedig megemlítendő a nemzeti cselekvési tervek szerepe, a biztosítók eh, szerepe itt, ezeket a különböző területeket össze kell kapcsolni a Párizsi klímakonferencia ezzel foglalkozni is fog. Aktív. És aktívan dolgozunk a francia elnökséggel és a perui elnökséggel azon, hogy ezt a kapcsolatot létrehozzuk a kockázatok csökkentése és a klímaváltozás között, ami pedig a jövőbeni fellépéseket illeti, amelyeket fejleszteni szeretnénk. A bizottság bejelentette, hogy egy akciótervet fog nyilvánosságra hozni 2016 elején, ehhez azt vizsgáljuk, hogy milyen létező politikák vannak, amelyek a kockázatok csökkentését segítik például a polgári védelem, a, e, és ebben a körben vizsgáljuk azt is, hogy a környezetvédelmi politika, egészségpolitika, kulturális örökség vagy az oktatás hogyan járulhat mindenhez hozzá. Azt is bejelentettük, hogy minél előbb a 2030-as agendát is meg fogjuk, el fogjuk indítani, és a bizottság el fog egy kezdeményezést is indítani, ami figyelembe fogja venni a fenntartható fejlődés programját az ENSZ-nek, és a, meg fogjuk tenni az akciótervet, amelynek számos kapcsolata van a kockázatok csökkentése és a klímaváltozáshoz való a, a SER, az Azir kezdeményezések, úgy, hogy ez már elhangzott egy korábbi vitában, vagy a GCC-e esetben a klímaváltozás érdekében. Nagyon szívesen dolgozunk el együtt a továbbiakban is az Európai Parlamenten, és folytatunk eszmecserét az ilyen új kezdeményezések keretében, amiket 2016-ra dolgoztunk ki. Köszönöm szépen! Köszönöm, Enrique, kívánsz válaszolni? Igen, csak nagyon rövide, hiszen már nagyon későre jár az idő. Tulajdonképpen már lejárt az időnk, de köszönöm szépen ezt a kimerítő választ a kérdésemre. Én ezzel a kérdéssel tulajdonképpen arra is szerettem volna utalni, hogy, hogy a katasztrófa kockázati csökkentési menetrend, a szendei menetrend, az Addis folyamat, a Párizsi klímakonferencia, ezek mind összekapcsolandók. A bizottság pedig egy, egy közleményt is tett közé, arra vonatkozóan, hogy Isztambulban elfogadásra került a humanitárius segélyezés, klímaváltozással történő összekapcsolása, a, a prevenciós hozzájárulhat ugyanis ahhoz, hogy a katasztrofa kockázat csökkenjen, különösen a természeti katasztrofák esetében elnök. Köszönjük szépen, köszönjük a bizottság válaszát is, és várjuk, hogy ezt nyomon kövessék majd a jövőben, és most pedig 25-ös naprendi pont egyéb kérdések, nem kaptunk hírt, semmi egyéb kérdésre de azért említeném, megemlíteném, hogy a plenárisra kerül az afrikai segély alap kérdése, a Lavaletta csúcslálkozóra is emlékezünk, amely most már zajlik, és a következő a november 30-án, illetve december 1-én kerül sor. Köszönet a tolmácsásnak, köszönet a tolmácsoknak, és csak plusz három perc vettünk igénybe. Köszönjük szépen.